Dear colleague, dear colleague, we can start. Kedves kollégáim, elkezdhetjük a munkát. Több csendre van szükségünk a teremben. Üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm a Kulturális Szakbizottság tagjait, üdvözlöm a hallgatóságunkat. Örülök, hogy mindenki itt van. Remélem, hogy jól teltek Jól telt a szabadság, ma van az első beiskolázási nap az Európai Parlamentben, ma kezdjük koptatni a Kult Szakbizottság padjait, és most már, már is olaszra váltok. Nagyon sűrű délután áll előttünk, éppen ezért be kell tartani felszólalási időket, hiszen nagyon sok mindőről kell döntenünk, utána koordinátorok találkozója is lesz. Kérdezem hogy van-e észrevétele a napi rendel kapcsolatban, hogyha nem, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Második pont. Hogyha a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban észrevételük van, a júni 20-21, akkor tegyék meg most, vagy pedig 13-14-e kapcsán, ezt tegyék meg francia, a magyar aktív és passzív tolmácsolására rendelkezésre és üdvözlöm a tolmácsokat, a tolmácsok pedig megragadják a szót, magukhoz ragadják és üdvözlik a hallgatóságukat. Természetesen kim vagyunk a webben, mondja az elnök, és jelzem azt is, hogy a július 13-i koordinátorok ülésének e jegyzőkönyvét, illetve eredményét mindenki mailen megkaptam. Tájékoztatni szeretném önöket, Először is egy kis, de számomra nagyon fontos pontosítást szeretnék tenni. Hazámban szörnyű földrengés pusztított, és ez számos áldozatot követelt. Sok gyermek volt az áldozatok között. Éppen ezért köszönettel tartozom a szakbizottságnak, a parlamentnek és személyesen sok kollégáknak, kollégának, aki az olasz eh, kollégáknak, kollégákat együttérzéséről biztosította. Tájékoztatni szeretném önöket arról is, hogy remélem az önök képviseletében is ott voltam az ünnepi és temetésem, Amatricsánában, és természetesen mondanom sem kell, hogy megrendített mindenkit, nem csak a Földet, hanem bennünket is megrendített a földrengés, de nagyon megnyugtató volt látni, hogy szolidáris volt Európa velünk egy ilyen nehéz helyzetben. Nem csak az olasz kollégák, hanem más frakciókból és más országból jövő kollégák is együtt éreznek velünk, és egy hónapon belül körbelül egy európai küldöttséget szeretnék elküldeni ide a földrengés által sújtott területre. Második tájékoztatom. Az Európai Bizottság egy fórumot ö, ö, szervez, amelyen részt vesznek a Lux díj három győztese vagy finalistája a Velencei Filmfesztiválon. Három csodálatos film, mindenki emlékszik erre. És azt mondhatom, hogy nagyon jól fogadta a fesztivál közössége ezt a ö, bemutatást, és 28 európai cinefil fiatal, mozé rajongó fiatal az mi segítségünkkel vett részt. Nagyon fontos kiemelni, hogy itt van a bizottság képviselője, Morgano és Éler kollega is részt vett ezen a találkozón. Itt két kérdést vitattak meg ezen a találkozón. Egyrészt egy új pénzügyi eszközt, amely nagy figyelmet követelt. Ki tudják, hogy 30, szeptember 30-án jár le a közbeszerzési kiírás, és ennek az alapnak az alapra pályázni lehet. A másik témám pedig az volt, hogy Európa milyen szerepet játszhat a mozikban, a mozikultúrában, nem csak úgy, nem csak a film terjesztés támogatásával, hanem úgy, hogy a mozikat találkozóhelyként eh, alakítják. Szeptember 8-án, hogy folytassam az elnöki közleményeket, egy szemináriumot tartunk, a foglalkoztatási szakbizottsággal közösen. Folytatjuk az együttműködést a kész, két szakbizottság között. Itt a New Skills ágendáról vagy menetrendről lesz szó. Különböző témákat vitatunk meg. A program már mindenkinek már hozzáférhető, de sajnos én személyesen nem tudok részt venni ezen a ülésen, de Sojdroba alelnök részt vesz, és természetesen biztatom a kultos kollégákat, hogy menjenek el, hiszen nagyon fontos kérdésről van szó. A New Skills Agenda, vagy menetrend kérdésköre ez. További közlemény. Dr. Fontáni és kollégái itt vannak az UNESCO részéről, hiszen ne felejtjük, ma van a nemzetközi analfabetizmus nap illetve a Nemzetközi Olvasási Nap, az International Literary, Literacy Day, az Alfabetizmus Nemzetközi Napja. 1966-ban um, tűzte ki és um, hirdette ki az UNESCO ezt a napot, a nemzetközi, az olvasás nemzetközi napját. 50 éves ünnepet ünneplünk, és idén az Olvassuk a múltat és írjuk meg a jövőt program keretében folytatódik ez a program. Mondom, az 50 éves jubileumát ünnepeljük ennek a programnak, és persze új célkitűzéseket is meg kell fogalmazni. Jelzem csupán, hogy 775 millió olyan felnőtt van, aki még nem kap semmifajta képzést, és ezek között az egy, ezeknek az egyharmada ö, nő, illetve gyermek. 120 fiatal, 122 millió fiatal pedig nem tud írni, olvasni, és e 122 millió fiatal között 60 százalék nő, illetve fiatal. Egy szóval nagyon nagy ez a probléma. 67 millió gyermek nem jár iskolába a világon, és ilyen módon fennáll a veszélye annak, hogy nagyon rossz jövő előtt állnak. Úgy gondolom tehát, hogy az 50. évforduló jó alkalmat kínál számunk arra is, hogy ismét felhívjuk a figyelmet az, az írás, olvasás tudásának, megtanulásának kérdésére, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy felszámoljuk az analfabetizmus jelenségét a világon. Hiszen itt egy alapvető emberi joggal van dolgunk. Nos, mindezt elmondva, azt hiszem, hogy már is elkezdhetjük a szavazást magát. Köszönöm Zdrojewski kollégának a munkát. A 2010 es pénzügyi év költségvetéséről szavazunk. Remélem mindenkinek megvan a szavazókártyája. Először ugye a költségvetésről, utána pedig a véleménytervezetről ö, szavazunk. Már is megkezdjük a szavazást, de kérdezem, hogy Zdrojevski kollega meg szeretné ragadni a szót? Nem, úgyhogy akkor már is megkezdjük a szavazást. Kérem. Igen, tehát akkor kezdjük meg a szavazást. Módosítok A 63-50-es módosítóról szavazunk, ki támogatja. 63-50, ez a Costa Morgano módosító. Tehát két dokumentum, két szavazólista áll a rendelkezésünkre, és az első listán van a 63-50-es. Még egyszer mondom, 63-50-es módosító, az első módosító, Costa és Morgano ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Hát ezt elfogadtuk. 63-52. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elutasítva. 63-93. Ki támogatja? ki van ellene, ki tartózkodott, elfogadtuk. 63-94. Mellette ellen elfogadtuk 6351. Első rész mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 63-53-as. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 63-54-es. Ki támogatja ki ellenzi, és elfogadtuk. 63, 65, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 63, nem, ez elfogadósra került, okafogyottá válik, szóval 63-66-os kitámogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-55 mellette ellen elfogadtuk. 63-55-ös mellettem ellenem elfogadtuk. 63-57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-59 mellettem ellenem tartózkodás Megnyitom az ellenőrző szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Bocsánat, éppen, hogy elutasítottuk. Ugye 14-12 ellenében, hát ezt elutasítottuk. 63-60-as mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk. 63-61. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 64 04-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-05 mellettem, ellene elfogadtuk. 64-06 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 07 mellette ellene elfogadtuk. 64 12 mellette ellene elfogadtuk. 6408 ellene, mellette ellene elfogadtuk. 60, 63-62 mellette elfogadtuk, 63-63 mellette ellene elfogadtuk, 63-64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-67-es kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, ezt elfogadtuk. 63-68 mellettem, ellenem, tortuszkodás. Azt hiszem, elutasítottuk, de azért ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Uh, rejected. Uh, 63 69 Elutasítva 63-69 mellettem, ellenem, elutasítva. 63-70 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 6371 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 6372 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le, nem vagyok benne biztos. Megnyitom tehát a 6372-ről a szavazást. Vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azaz elutasítottuk. And because it was so disavowed, it's very, very little. Eh, no. Sì, sì, it's not, not clear the monitor. Allora, eh, 63, 73. 63-73 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 63-74-es ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elutasítottuk. 63-75 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva 63-76. Mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 63-77, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk 63-79-es, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk 63-80 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 6381 mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Allora, most pedig a 64-82-esről szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 60 384-ről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6385, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6386, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6387-es, ki támogatja, ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, ezt elutasítottuk. 63-88, ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ezt elfogadtuk. 64-09, mellette ellen ezt elfogadtuk. 64-10-es, mellette ellene elfogadtuk. 64-11, mellette ellene elfogadtuk. 64 0 0 mellette ellene elfogadtuk, 64-15 mellette ellene elfogadtuk, 64-01 mellette ellene elfogadtuk, 64-16 mellette ellene elfogadtuk. 63-03 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-89 mellette, ellenem. Tartózkodás, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63-97 mellette, ellenem. Elfogadtuk 63-90 mellette, ellene elfogadtuk. 6391 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6392 es mellettem ellene tartózkodás elutasítva. És most pedig a második dokumentumot vegyék elé, kérem, ez ugye a véleménytervezet. Egyes bekezdés. In favor against, abstention, rejected. Two. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, bár úgy vélem, hogy elfogadtuk, de megnyitom a szavazást a négyesről. A szavazást lezárom elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hat mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hét mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolc. Az EPP részenkénti szavazást kért, az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 11-est. A szavazást megnyitom. 11-es. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 12. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 14 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. illetve visszalépünk a 14-esre, és ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A végszavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 20 támogató szavazat, két ellenszavazat és két tartózkodás mellett elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek, Strojaszki kollégának. Köszönjük a munkát, köszönjük az elkötelezettséget. Hát így kell majd tovább harcolnunk a Költségvetési Szakbizottságban is, hogy ez a javaslat sikeres legyen. Köszönjük szépen! Continuiamo. Folytatjuk a munkát. Kedves kollégák, egy pillanat, türelmet kérek. Sì, sì. Ok, un attimo perché stanno mettendo, predisponendo. Előkészületek zajlanak, egy kis türelmet kérek, hiszen három kutató fog felszólalni, akik egy kutatást készítettek el. A végrehajtási jelentés a kreatíve Európáról kapcsán. Július 14-i ülésünkön én magam már felvezettem ezt a témát. Oh, nice to meet you. Eh, nice to, nice, nice to meet you. Okay, the other ones, the others ah, are coming. And so, allora, intanto una cosa, noi abbiamo, come voi sapete, aperto... Már elkezdtük ezt a vitát a két végrehajtási jelentésről legutolsó ülésünkön, július 13-án és 14-én, az Erasmusról cseréltünk eszmét, megbízást adtunk a parlament kutatóosztályának, hogy készítsen egy jelentést, és most pedig a kreatíve Európa végrehajtási jelentéséről hallunk háttérbeszámolót. Úgy látom, hogy a kollégák a legutolsó ülésünkön nem voltak nagy számban jelen, de az én bevezetésem alapján mégiscsak egy vitát folytattunk le, arról, hogy melyek a kulcskérdések, és melyek azok a pozitív szempontok, amelyeket ki kell emelnie az Erasmus program végrehajtása során, illetve milyen bírálatot lehet megfogalmazni. Én örülök annak, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy három tanulmányt mutatnak be a szakértők. Európa, Kreatív Európa címmel, aztán a kultúráról foglalkozó kutatás, a B főosztály készítette ezt el. aki Elizabeth Lazzaro vezetésével végezte ezt a tanulmányt. A második tanulmány, amelynek szerzője Allen Modó, akit mindenki jól ismer, elmélyült elemzést ad a Kreatív Európa és a Média alprogramokról, hiszen a programok két éve zajlanak, ezért kíváncsiak vagyunk, milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk össze. A Kreatív Desk egy kérdőívet kapott, Laura Almantete, a Media Consulting Group fogja bemutatni majd ezt a jelentést, illetve őt képviseli Módó úr. A harmadik jelentés pedig az EPRS, tehát az Európai Parlament kutatói ö, osztálya készített el, ezt a jelentést Samuel Dossi fogja bemutatni, ez pedig az európai végrehajtási elemzésről szól. Meg lehet, hogy a bemutatók végén megragadom a szót, kiemelek egy-két fontos kérdést, Utána persze megadjuk a kollégáknak a szót, hogy megtegyék észrevételeiket, kérdezzenek a kutatóktól. Éppen ezért utána meg először megalomdom az árnyék jelentéstevőknek a szót, aztán minden képviselő szót kap. Természetesen. Remélem, hogy a bizottság, illetve az ügynökség is itt van. Most pedig megadom az első kutatónak a szót. Kérem, hogy 10 percben fogalmazzanak, azért, hogy lehetőségünk legyen arra is, hogy vitázzunk, és köszönjük, hogy szlájdokat is készítettek. Köszönöm szépen. Lázáró asszony, parancsoljon. O vuoi far prima? Ah, ecco no, perché questo era l'ordine che era stato suggerito, ma se... No, allora cominciamo da IPRS e poi dopo... Nem, előbb az EPRS tartja meg a beszámolóját, és utána Ládzáró asszony. Így járunk, hát semmi probléma, hogyha megfordítjuk a sorrendet, tessék. First of all, thank you. Köszöntök mindenkit. Először is köszönöm Koszta asszonynak, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy bemutassuk a parlamentben ezt az elemzést, és bevezetés gyanánt szerintem elmondanám, hogy az EPRS részeként ez az európai értékelő folyamat egy nagyobb kontextusban értendő a gyakorlati alkalmazási jelentések kapcsán a parlamenti szakbizottságok munkájában. Ebben az esetben megpróbáltunk egy helyzetjelentés típusú elemzést végezni a Kreatív Európa program kapcsán, hiszen ez a program már három éve létezik, ides tova, és néhány kézzel fogható tény is kialakult ezzel kapcsolatban. Nem egy teljes értékelésre törekedtünk, de különösen a megfelelő bizottsági szolgálatokkal együttműködve mégis megpróbáltunk a lehető legtöbb információt összegyűjteni, amely remélhetőleg ezt az elemzést még teljesebbé teszi. Itt a DJP lesz kapcsolatban láthatnak hasonló példákat is, különösen a hatásvizsgálati osztály munkáját láthatják ebben az anyagban a múlt hónapokban, nagyon komolyan dolgoztak ezen. És most rátérnék a mai szoban forgó vitánk tárgyára. Korábban már voltak Kreatív Európa programokkal kapcsolatos anyagok és jogi eszközök is. Először is egy rendeletről beszélnék, amelyen alapul ez az egész Creative Europe. 2013-ban ezzel kapcsolatban már volt egy hatásvizsgálat, és itt elsősorban a, azokra az előnyökre mutatott rá ez a hatásvizsgálat, amely abból ered, hogy a kulturális és a média programokat esetleg összekapcsolnak, amelyek korábban szét voltak választva. Aztán egy átfogó pénzügyi eszköz gondolata is felmerült, különösen hiszen egy ilyen eszköz a finanszírozás megkönnyíthetné részben a projektekben, a közfinanszírozás megkönnyítéséről van tehát szó, illetve a pénzekhez való hozzájutás megkönnyítésről. Itt különböző kulturális és média programok jelennek meg. Ezzel kapcsolatban már volt egy, például a kultúrával kapcsolatban egy belső értékelés, és itt ki kell hangsúlyozni a pozitívumokat. Egy kritikus véleményt is meghallgathatunk, különösen a tekintetben, hogy a kihívásokat csak részben említették a digitalizáció kapcsán és a felmerülő problémákat, csak részben említették, ugyanez vonatkozik a belső médiaprogram értékelésre, ahol a kritikus hangok leginkább arra az aspektusra vonatkoznak, hogy a megfelelő reaktivitást hogyan tudjuk garantálni az innovációban. Most a következő öt percben a konkrét elemzési aspektusainkra térnék rá ebben az esetben. Itt részben a gyakorlati alkalmazási jelentéshez való hozzájárulásunkról van szó, erről még később lesz eszmecserénk a mai nap folyamán. Ez egy olyan munkafolyamat, amely kiegészítőleg áll a DG IPO kollégák munkájához képest. Ezt később még bemutatjuk. A program néhány jellemzőjét bemutatjuk, amely bizonyos problémákat vethet föl a jövőben, és felvillantanék néhány a vitánk szempontjából fontosabb aspektust is. Szeretném kiemelni, hogy mi a konkrét szándék annak, hogy átstruktúráltuk ezt a kreatív Európát. Most itt két elemet integráltunk. Az első rész egy átfogó finanszírozási eszközt jelent, és itt az egyre növekvő kihívásoknak szeretnénk megfelelni a digitaliz digitalizáció nyomán hiszen egyre jobban felaprózódik a piac, és ezen túlmenően megpróbálunk megfelelni a globális verseny kihívásainak is, és azon növekvő nehézségeknek is, amelyek a finanszírozási forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódnak, különösen a kreatív iparágakban és a kulturális szektorokban beszélhetünk ezekről a nehézségekről. Statiszt statisztikailag azt látjuk, különösen a kulturális ágazatokban, hogy komoly adat mennyiség áll a rendelkezésünkre, de azért itt megvoltak a korlátaink is. Az új kulturális statisztika anyagot, amelyet az Eurostat adott ki nemrégiben, szintén feldolgoztuk, itt különösen az ISZNET kulturális jelentést említeném. 2013-ban is volt egy ilyen felmérés, illetve az Eurostat anyaga a másik, ami számunk, a munkánk számára alapot kínált a statisztikai adatok gyűjtésében. Egy másik kreatív Európa aspektus, amiről a múltban is beszéltünk, és a jövőben is még fogunk eszmét cserélni, az új pénzügyi finanszírozás leegyszerűsítő eszköz létrehozása, a mű, ennek a beélesítése némi késedelmet szenvedett, de ez annak köszönhető, hogy bizonyos szektorok nehézségbe ütköztek, hiszen a a nyereségtermelés nem mindig volt határidőn belül megvalósítható. Ezzel kapcsolatban a mai információ a középtávú értékelést is szolgálja a Kreatív Európa kapcsán, hiszen a bizottságnak az a feladata, hogy jövő végéig összeállítson egy rendeletet ezzel kapcsolatban. Nos, többször mondták azt, hogy fontos a gyakorlati alkalmazás szempontjából az itt látható öt pont a Kreatív Európa szempontjából ez az öt pont, az egyik a kultúra, korábban külön álló kulturális és média programok összeolvasztása, ide tartozik természetesen az Európa Bizottság szolgálatainak összekapcsolása is e tekintetben. Ez nem feltétlenül újdonság a programok kezelésében bizottsági szinten, de ez a konkrét eset is esetleg problémákat vethet föl, Itt a különböző szektorok kihívásait, problémáit különbözőképpen lehet orvosolni, és természetesen ezzel kapcsolatban még részletesen is eszmét cserélhetünk. Aztán a Kreatív Europe Desk szerepe. Itt egy némi pressziót is tapasztalunk, és némi nyomás alatt van ez, annak, érdek, annak nyomán, hogy ennek a deszknek a szerepét lekorlátoztak, lekorlátozták egy csak tájékoztatás jellegű tevékenységre, de ezt a Creative Europe desket elméletileg katalizátornak is használhatnánk annak érdekében, hogy a szereplők valódi szükségleteit felmérjük, akik esetleg részt tudnának venni ebben a programban különösen a kulturális és a kreatív szektorokban. Amikor az intervenciós logikáról beszélünk, illetve bizonyos pénzügyi koncentrációkról, Néhányan felvetették a kérdést, hogy itt pontosan hány, milyen volumenről van szó tudjuk azt, hogy itt az eszközöket differenciálnunk kell, de az egyes rendszereken belüli pénzügyi támogatást mégiscsak körül kell határolni annak érdekében, hogy hatékonyabbá váljunk. És még egy dolog, ami különösen fontos a számunkra, egy érzékeny pont, egy olyan pont, ami az egész értékelés össztémájára vezet minket, mégpedig a, a mutatók rendszeréről beszélek, hiszen az értékelést mutató számoknak kell elméletileg kísérnie, kezdetétől fogva. Ez a rendeletben is megtalálható, Fontos az tehát, hogy a program célkitűzéseit hatékonyabban érjük el, ezt próbáltuk mérni, a monitoring rendszert is össze kell állítanunk, hiszen itt a programoknak különböző részeit mérni kell, és egy utolsó dolog, amit még szeretnék kihangsúlyozni, ez egy olyan pont, ami nem feltétlenül csak a Creative Europe-ra vonatkozik, kizárólagosan, hanem ez egy általános jellegű pont a köztámogatások tekintetében, de ebben az esetben ez különösen érvényes, mégpedig azon lehetőség mérlegelése, hogy garantáljuk a diverzitást a kulturális szektorban, a sokszínűséget, és egyúttal egyfajta versenyt is létrehozunk, illetve egyfajta versenyképességet. És itt le is állnék, nagy örömmel konstatálom, hogy mindenki figyelt, és szívesen várom a kérdéseket. Köszönjük szépen ezt az összefoglalást. Nagyon érdekes elemzés tanúi voltunk. Most pedig biztosítani szeretném a kollégákat. Mindenki leegyezi magát, és mi viszont kértük, hogy kapcsolják be, illetve hűtsék le a terem hőmérsékletet, szóval kapcsolják be a légkondit. Most pedig Lázáró asszonynak adom meg a szót. Tessék parancsoljon, Lázáró asszony. Good afternoon. Uh, thank you to the European... Köszönöm szépen, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a Parlament Kulturális Szakbizottságának, hogy meghívtak a mai napon, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy bemutassam ezt a tanulmányt. Magának a tanulmánynak az a címe, hogy az új kreatív Európa végrehajtása, és itt a kulturális alprogramokról van szó. Szóval az első tapasztalatainkat szeretném megosztani önökkel, és a média alprogramokról pedig majd a kollégám fog bemutatót tartani. Okay. okay. So, um, since we have very little time... Viszonylag kevés időm van, úgyhogy uh, megpróbálom röviden bemutatni ezt a tanulmányt, ami egyébként online módon is hozzáférhető. Tehát egy rövid szintézist, egy rövid összefoglalót fognak most hallani a legfontosabb eredményekről. meg fogom nézni, hogy mi ennek a tanulmánynak a háttere és a hatája, be fogom mutatni ennek a fontosabb eredményeit, utána pedig az ajánlásainkról is szólni fogok, különösen a bizottsághoz intézett ajánlásokról. Ami a hátteret illeti, már elhangzott, hogy ennek a tanulmánynak mi a háttere. Ez az új keret, ami a Kreatív Európa programot illeti, és ami tulajdonképpen a kultúra és a média alapprogramok összeházasításából született. Így egy közös program jött létre, ami a Kreatív Európa nevet kapta. Ennek a célja tulajdonképpen az volt, hogy administratív szempontból hatékonyabban tudjunk működni. A kultúra és a média részt két külön DJ képviseli egyébként az ELK, illetve a DG Connect, amely a médiáért felelős. Akkor most nézzük a célkitűzéseket. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a kulturális szakbizottságot, vagyis önöket segítsük abban, hogy megértsék, hogy a kultúrával kapcsolatos alprogramok végrehajtása hogyan működik, hogy mik a főbb aggályok, hogy maguknak a végrehajtóknak, illetve a kedvezményezetteknek, hiszen ők a végfelhasználók, milyen problémákkal kell szembenézniük. Ezt vizsgáltuk tehát a tanulmányunkban. Viszonylag mélyen, kvalitatív és kvantitatív módon is elemeztük a végrehajtást, és a Kreatív Európa, a nemzeti deszkeknél történő végrehajtása volt az kiindulópontunk, és egy kutatást végeztünk, hogy mely tagállamban hogyan működik a Kreatív Európa végrehajtása. Létrejöttek ezek a Kreatív Európa deszkek, amelyek tulajdonképpen az Európai Bizottság és az érintett tagállam, valamint a végfelhasználók között a kapcsolatot biztosítják, úgyhogy rendkívül privilegizált helyzetben vannak, hiszen ők látják át az egész képet. A második fontos dolog, amit el kell mondanom ezekkel a deszkekkel kapcsolatban, az az, hogy mivel viszonylag kevés időnk volt a tanulmányok elkészítésére, nagyon nagy segítségünkre voltak ezek a deszkek, hogy releváns és naprakész információt kapjunk. Tehát tulajdonképpen mit is csináltunk? Egy online kitölthető kérdőívet készítettünk el, és hogyha megnézik a mellékletet a tanulmányban, akkor látható, hogy hat fontosabb részre oszlott ez a kérdőív. A deszkek profilját vizsgáltuk, a programok végrehajtását, a prioritásokat és az általános célkitűzéseket, megnéztük a kedvezményezetteket, megnéztük a jelentkezési eljárásokat, aztán a 2013-as évben bekövetkezett változásokat, illetve a hatodik részben megjegyzéseket lehetett tenni. Voltak igen-nem kérdések, x részek, illetve olyan kérdések is, amelyekre részletesebben lehetett választ adni. Nagyon sok választ kaptunk az online kérdőívünkre, 32 Deszk válaszolt a 39-ből, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jól lefettük az Európai Uniós tagállamokat, illetve más olyan államokat, amelyek részt vettek ennek a programnak a végrehajtásában. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a kultúra rész rendkívül fontos a Kreatív Európa egészén belül. Minden egyes Európai Uniós tagállam kulturális szférájának szempontjából. A legtöbb desk úgy ítélte meg, hogy hatékony a végrehajtása ezeknek az alprogramoknak, vagy ennek az alprogramnak, és hogy általánosságban jól megfelelnek a célkitűzéseknek. A kulturális operátorok szintén pozitív véleményt mondtak a kultúra alprogramról. Ugyanakkor azért voltak olyan prioritások, amelyek bizonyos tagállamokban fontosabbak voltak, másnál kevésbé fontosak, erről majd később beszélek. A programok végrehajtási akadályainál leginkább a pénz, tehát a költségvetési nehézségeket fogalmazták meg. Ami a kedvezményezetteket illeti, illetve a design, az audiovizuális szféra, a kulturális örökség védelme és az építészet voltak azok a területek, amelyek a leginkább megjelentek a kedvezményezettek között. A financiális kapacitás, vagy illetve ennek a hiánya, mint már említettem, volt a legnagyobb akadály, amit megjelöltek a legjobb végrehajtás kategóriában a nemzeti deszkeknél a következők jelentek meg. Először is a kultúrában dolgozók és művészek mobilitásának javítása, aztán a kulturális és kreatív szektorokban a kapacitás növelés, valamint a határok átlépése és az európai művészek mobilitásának növelése, az európai platformok megfelelő kihasználása a magas minőségű kulturális intézmények és kulturális programok megszervezése, ezen kívül hosszú és minőségi partnerkapcsolat létrehozása a különböző felele, felek között, az európai partnerkapcsolatok javítása, hiszen ez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a projekteket megfelelőképpen végre tudják hajtani. Az európai elkötelezettség növelése, ezek voltak tehát a pozitívumok a végrehajtás szempontjából a kultúra alprogramnál. Most nézzük a gyenge pontokat, vagy hát a gyengébb pontokat a végrehajtásban. A hallgatóság növelése, a nemzetközi viszonylatok előmozdítása, európai hálózatok kidolgozása, valószínűleg nem megfelelőképpen működik az európai platform, az Európai Bizottság véleményét és az ügynökség véleményét is felhívtuk erre, nem csak a deszkek véleményét az európai irodalmi művek megfelelő lefordítása és terjesztése Európán belül, az európai kulturális örökség előmozdítása, a projektek eredményeinek közzététele, illetve a hosszú távú projektek és a rövid távú projektek, illetve a közönség gyors elérése közötti egyensúly elérése. Ezek voltak tehát a gyengébb láncszemek. Nézzük most az ajánlásokat. Úgy véljük, hogy a bizottságnak gondolkodnia kellene azon, hogy nem kellene megerősíteni bizonyos prioritásokat és bizonyos aspektusokat, amelyeknek a végrehajtása eddig sikeres volt. Ezen kívül át kellene dolgozni bizonyos prioritásokat és aspektusokat, amelyeknek a végrehajtása nehézkes, meg kellene vizsgálni a kedvezményezettek számát, illetve a benyújtott projektek számát, hogy körülbelül milyen eredménnyel tudják ezeket megvalósítani, illetve hogy mennyire hatékony a pénzek felhasználása, hogy a kedvezményezettek a különböző kulturális területek között hogyan oszlanak meg. Lehet, hogy a kulturális területeken is el kellene gondolkozni meg kellene nézni a technikai képességek megosztásának lehetőségeit, és jobban kellene koncentrálni a sikertörténetekre. A következő ajánlásunk a programmenedzsment növelése, javítása, különösen a végrehajtás, illetve az egyszerűsítés területén. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos, hogy a Creative Europe deszkeket, a CLD-ket e arra kell ösztönözni, hogy jobban megosszák egymással a tapasztalatot és az adatokat, hogy hatékonyabban működhessen például a kultúra, illetve a média szekció. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie perché. Köszönöm szépen. Tudom, hogy milyen nagyon nehéz összefoglalni egy ilyen komplex kérdést, de köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésére álló idét. Biztos vagyok benne, hogy sok kérdést intéznek majd önhöz, és örülnék neki, hogyha sikerülne még elmélyíteni ezt a kérdést. Most pedig a média programról hallunk meg egy előadást. Köszönöm szépen, elnök asszony, és anyanyelvemen szólanék, kihasználom a lehetőséget. A prezentáció angolul van a PowerPointon. Nem szeretném elismételni a kollégám szavait, aki Mm, már, akik már elvégezték ezt a tanulmányt, és tulajdonképpen már sokat hallottunk erről, de szeretném bemutatni a kontextust, illetve a metodológiánkat, és az első eredményeket is, illetve az alapvető ő, tanulmányt, ami összekapcsolódik ezzel a felmérés, illetve az ebből levont következtetéseinket. Most az első dolog, amit szeretnék elmondani, az Szeretné az, hogy megvilágítsam, hogy mi a különbség e között, a program között és a régi program között, a 2014-es között, illetve még egy korábbi időszakra is visszatekintek a 2013 as periódusra. Fontos természetesen az audiovizuális eszközök támogatása, az animáció, illetve a különböző projektek támogatása, a, a, a mozi hálózatok és a videójátékok is, az egyéb fiatalokat érintő audiovizuális játékok támogatása, cross-kulturális projekteket is ideértve. Van egy kis problémám, elnézést kérek, mondja az előadó. Talán kicsit túlságosan gyors vagyok ezzel a nyom a klikkelésben, de most már megérkeztem oda. Az alapvető változás, ugye arról beszélünk, hogy van egy alapvető vonal, de a kísérleti projektek során alkalmazott alapvető irányvonalat megváltoztattuk az egyes finanszírozási esetekben. Az új irányvonal egy fejlesztés irányvonal lett, és itt már a koprodukciós és a, a garancia alapokról is beszélünk ebben az új megközelítésben. Ez a változás új kedvezményezetteket is már a hatályba von, különösen a film, a cinematográfia vonalában, és a hallgatóság, illetve a nézők körében is, illetve a tartalomfejlesztésben Európai Unió szinten. Elizabeth is említette a fő vonalakat, ugyanis itt a média deskről már említést tett a kolléganőm, de volt egy kérdőjünk ezzel kapcsolatban, egy teljesen anonim felmérésünk. Az volt a cél, hogy ne tudjuk, hogy ki említett például speciális problémákat, ez egy alapvető feltétel volt a számunkra, vagyis fontos volt, hogy megtudjuk, hogy mi az érdemi kapcsolat az Európai Bizottság és a végrehajtó ügynösségek között, de általánosságban több mint 30 választ gyűjtöttünk be több tagállamban, különböző kontaktdeszkeken keresztül Spanyolországban, Franciaországban, és mindenki választhatott, hogy hol nyújtja be a válaszokat, és a 8, több mint 82% a, a, a válaszoknak teljes válasz volt a kérdőívekre, és a válaszadók három kérdéscsoportra válaszoltak. Az egyik az, hogy mit szólnak a változáshoz, az irányban a változáshoz, a másik hogyan értékelik a bizottság és az ügynökség kapcsolatát, illetve a, a Promédia ö, megközelítésről mit gondolnak, és a Media Desk milyen, arra is kíváncsi volt, hogy milyen ö, megoldásokban gondolkodnak. Vagyis ezt a három kérdéscsoportot kínáltuk. Most az elsődleges eredmények ket azon már feldolgoztuk, két éven belül történt a feldolgozás, és jelen pillanatban még csak részleges ellentményeket értünk el, de ö, több ezer dossziét már így is ö, feldolgoztunk, számszerűsíthető eredményeket is összetudtunk állítani. A disztribúciós és a fejlesztési dossziék különösen érdekesek, a single projektekre gondolok, és itt a táblázaton is láthatóak az eredmények, itt össze tudjuk hasonlítani az egyes országokban a dossziék számát is, és a, a projektek, meg tudjuk nézni, hogy hány dossziét nyújtottak be, és hány projektet támogattak. Itt néhány meglepő eredmény is született. Öt ország van a 60%-os sikerességi arány fölött, a második ország csoport az 50 és a 60% között mozog, projekt siker tekintetében, és az 50% alatti csoport pedig a harmadik ország csoport. Itt is vannak eredmények, illetve meglepetések. Olaszország például az elnökasszony országa szintén itt, talál, itt található, illetve Anglia a másik ország, ez elég meglepő. Vagyis így osztanak meg az országok, vannak olyan dosszék, tehát akik nem nagyon voltak sikeresek ebben a programban. Az alapvető következtetésünk, amit le tudtunk ebből szűrni, a bizottsággal való kapcsolat és az üzletek az üdvösség közötti együttműködés kapcsán. Ez a Media Desk eszköztárára vonatkozó következtetés és azt látjuk, hogy a média desk komoly támogatási vonalat jelent most már, ami pedig ezeknek az ügynökségeknek a bizottsága való kapcsolatát illeti általánosságban. Most azt látjuk, hogy nagyon különböző képeket látunk a különböző országokban, és önök is észrevehetik, hogy Ezeket a következtetéseket tulajdonképpen ajánlás formájában jelenítjük meg a MediaDesk kapcsán, vagyis azt látjuk, hogy nagyon sok dokumentáció született a MediaDeskeken, de ezeket a dokumentációkat nagyon ritkán vagy szinte soha nem használják a bizottság berkeiben, noha mindenkinek a rendelkezésére áll ez a kérdőívben is úgy látszik, hogy egy kicsit ezek a médiadeszkek elvesztek, nem nagyon tudnak róla. Vagyis azt kell mondanom, hogy a médiadeszkek szempontjából egyértelmű az, hogy nem használták ki ezeket, a program logikájába nem illeszkedtek bele szervesen ezek a médiadeszkek, vagyis egyértelmű, hogy erősíteni kell a kommunikációt az ügynökségek és a főigazgatóságok között, hogy elkerüljük ezt a jövőben. Fontos, hogy több tájékoztatást adjunk a gyakorlati alkalmazás területén is. A, azt láttuk, hogy a sikernek is ez a kulcsa, és a régi irányvonalhoz képest is az a különbség most, hogy most már kommunikálni kell, aztán az átláthatóság, a transzparencia, illetve a publikáció, az eh, eredmény értékelés, érték, az értékes eredménynek a publikációja, és most már nagyon fontos prioritásunk a, a bevált gyakorlatok cseréje a médiadeszkek között ö, eh, fontos lett. Ö, a kérdőívekből is kiderül, hogy az organigram nem világos, nem igazán világos a hierarchia, de fontos a legalább az e-maileken keresztüli kommunikáció és a bizottsággal is gyakrabban kell konzultálni. Most egy kicsit gyorsabban haladok. Az eszköztár tekintetében elmondható, hogy nagy megelégedettséget tapasztaltunk, de gyakran elég bonyolultak ezek az eszközök. Fontos, hogy felhasználóbarátá tegyük ezeket a, az eszközöket, és a gyakorlati alkalmazási folyamatok még mindig túlságosan bonyolultak, öt különböző kézikönyv is létezik, a terminológia is eléggé nem koherens, az ügynökség, a bizottság és a kézikönyv különböző fogalmakat használ, például ez is óriási probléma. Nem felel meg tehát a, a szükségleteknek ez a kézikönyv, ez az anyag. A támogatói vonalon azt látjuk, hogy itt nem elég rugalmasak ezek a rendszerek. Ezt a, az automatikus támogatási rendszert is felülvizsgáltuk, illetve a kérdőben erre is rákérdeztünk. Ez, az, ez a rendszer a kicsi és a középméretű országokat előnyben részesíti az értékelés során a kisországoknál például ez már öt pontot ér, és ez a pontrendszer a média médiadeszkeken keresztül úgy tűnik, hogy a kisországokat privilegizálja, de a táblázaton keresztül mégis a gyakorlatban kiderül, hogy a középméretű országok látják ennek a legjobb előnyét, vagyis az audiovizuális eszközök területén ezt látjuk. Ez egy eléggé torz rendszer, ezt látjuk. Legalábbis eltorzulnak a kihatások, ezt látjuk a médiadeszkeken keresztül is. Ez egy fontos kérdés volt, az egyik legfontosabb. És a crossover projektekkel kapcsolatos problémák voltak még a másik nagyon fontos kérdés, ezeket nagyon nehéz megvalósítani a gyakorlatban. Összefoglalva gyorsan szeretném elmondani, hogy globálisan megfelel a szektor kívánalmainak ez a rendszer, ezt láttuk, nem kell ezt túlságosan komplikálni, felosztani, strukturálni, de mégis van még hely a javításra, különösen az értékelés időtartamára, hosszára vonatkozóan állítólag ez túlságosan hosszú, nagyon sokan panaszkodtak erről a gyakorlati alkalmazás során, és például ez az 5 hetes és egy nappal sem további időtartam nem egy kényelmes megközelítés, illetve a finanszírozás, a Kreatív Európa finanszírozása is fontos téma. Egyre több ország érdeklődik, egyre több gyakorlati szakember érdeklődik ez iránt, de ö, a keresletnek nem felel meg a kínálat, a finanszírozás, és ez is nagy elégedetlenséget váltott ki, hiszen ezek fontos pro, ö, projektek. Ennyit szerettem volna elmondani. Grazie. Io credo... Köszönjük szépen. Úgy hiszem, hogy a három gyors fényképfelvétel betekintést adott a programok végrehajtásában. Pillanatfelvételről volt voltaképpen szó. A Mindenki megkapta a PowerPoint előadásokat, a tanulmányok hozzáférhetők, nem csak az árnyék jelentéstevők, hanem minden érdeklődő számára. Meg szeretném köszönni a munkájukat. Megnézem, hogy mennyi idő a rendelkezésünkre. Ok, abbiamo ancora un quarto d'ora circa. Allora io do subito la parola. Körülbelül negyed óra a rendelkezésünkre. Megadom a szót a kollégáknak, végezetül pedig megragadnám én a szót. Két dolgot, két száraz tényt szeretnék megosztani önökkel. gyakran elmondtuk, mint Navracsics, mint Öttinger biztosoknak, hogy nem lehet eh, kellőképpen fontos, nagy fontosságot tulajdonítani ezeknek a kérdéseknek, ezt egyébként a csúcs találkozón is kihangsúlyoztuk, nem szabad tehát háttérbe szorítani ezt a kérdést. A midterm review középidő áttekintés során nagyon fontos, hogy e programok jelentősége ne csorbuljon. Néhány adat. A siker indexem a kultúra programban 20 százalékos, de vannak egyes projekt fejezetek, ahol 11 százalékos ez az adat. Hatalmas frusztráció veszélye áll tehát fenn a média programban, amelynek nagy története van, és a költségvetés 56%-át hasítja ki magatnak, és ez az a pro- program, amely a legjobban tud válaszolni a kihívásokra. Itt is 43%-os a projektek elfogadási aránya. Hát ez bizony így száraz és kiábrándító tény, ahogy mondtam. Úgy gondolom, hogy emlékeznünk kell arra a rendelettervezetre, amely a parlament a, asztalán volt, amelyen dolgoztunk, amely egyensúlyt próbál teremteni a nagyok és a kicsik között, de ennek ellenére az audiovizuális kultúra valósága úgy néz ki, hogy kinéz Európában és gyakran túl mereven alkalmazzák ezeket a programokat, ezért nem érnek el vele annyi kedvezményezettet. Ennyit akartam mondani, végezetül még megadom a szót de most akkor most másfél percben megadom a szót mindenkinek. Először Évert asszonynak. Venta, Sojdrova, Borsz, Morganus, Evans képviselő kapnak Évert asszony után szót tessék. Köszönöm szépen. Nagyon rövid az idő, éppen ezért tényleg csak egy-két kérdést szeretnék feltenni. Ez értékelés során valóban el kell gondolkozni azon, hogy célra vezetője volt-e, hogy a két programot összekapcsoljuk, hiszen a szinergia hatása, amelyet elérni reméltünk, nem látható. Másodszorban főleg a nagy projektek támogatása különösen problematikus. Nem jó a nagyokat támogatni a kisik helyett. A nagy nem csak a láthatóságot jelenti, hanem a kicsik terhére történik ez. Ráadásul a projektek kiválasztásában nem adott a transzparencia, az átláthatóság. Arról tájékoztattak, hogy egyre kevésbé látható, tudható, hogy milyen alapján osztják ki a pontokat az értékelési pontokat. Van itt mit tenni még. Ráadásul a kultúr problémában a fókusz sokkal inkább a kreatív gazdaságra helyezik, és ezzel voltak éppen a klasszikus kultúra ágazata háttérbe szorul. Kérdezem tehát, hogy az önök tapasztalata is megfel tapasztalata alapján is ki lehet ezt jelenteni, azt tehát, hogy a klasszikus kultúra területen illetve a művészek eh, támogatása csökkenő tendenciát mutat, és hogy a hálózat támogatás éppen az elmúlt programidőszakban szorult háttérbe, már pedig számunkra, a Kulturális Szakbizottság számára éppen a hálózat támogatás volt nagyon fontos, mert a hálózatok nagyon fontos és eh, maradandó munkát alkotnak. Köszönöm szépen, Venta kollega! Köszönöm szépen, elnök asszony. Kámár Évert asszony mondandóját szeretném folytatni. Meg szeretném köszönni a vendégeknek, hogy bemutatták ezt a kérdést. Én magam árnyék jelentéstevője vagyok ennek a programnak. A kreativitást Úgy kell kezelnünk, hogy a programok szinergiáját megteremtsük, illetve ez a célunk. Ön a média programról beszélt. Nos, a média program nem a konkurencián nyugszik. Hogyan lehet változtatni ezen a helyzeten, a programon, hogy hatékonyabb és átláthatóbb legyen? és hogyan lehet jobban támogatni az Európai Unió közepes és kis államaiban lévő kedvezményezeteket, hiszen itt a kultúra sokszínűségét meg kell őrizni. Köszönöm. Sojdra basszony. Köszönöm szépen. Én magam is az előttem szóló kollégákhoz szeretnék csatlakozni. Az első kérdés, hogy a két program összekapcsolásának milyen hozzáadott értéke van. Úgy gondolom, hogy elemzés tárgyába kell tenni a helyzetet. Kevésbé átlátható, kevésbé transzparens ez a rendszer, és ezt bizony figyelembe kell venni. Biztos, hogy nem a good spending, a jó költekezés elvét követi ez. Tehát, hogyha ez bonyolítja a helyzetet, akkor ez nem támogatandó. Mi több, ebben az esetben el kell gondolkoznunk azon, hogy megváltoztassuk a programok összetételét. Ami pedig a módszertont illeti, ön a National Deskekkel való kommunikációra koncentrált felszólalásában. Hát én a Csehköztársaságban nagyon jó tapasztalatokat szereztem a nemzeti felelősök a National Deskkel való támogatá, tá, kommunikációról. Ami pedig a kultúrát illeti, a kisebb projektek könnyebben megvalósíthatóak, és fontos volna, hogy a National deszkeket a döntéshozatali folyamatban jobban bevonják. Így több releváns információval rendelkeznének a felek, és könnyebben tudnának reagálni. Van egy kérdésem is. Volt egy javaslat, hogy bevonják a National Desk munkatársait a döntéshozatali folyamatban, egyetért ezzel. Értem én, hogy egy feedbackre van szükség, de van-e valami más javaslatuk, ha nem ezzel értenek egyet? Mi több, ezen felül pedig egyetértek azzal, hogy a kisebb projektekre kell koncentrálnunk. Ne feledkezzünk meg a kulturális csere programjáról sem, ahol mi mondjuk a kulturális intézetek munkatársait cseréltük ki. Kérem, hogy mindenki másfél percbe tömörítse a mondandója. Judy Wardnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Hát én aztán rövidre fogom magamat. A hétvégét 150 különböző művészet, művészszel és kulturális menedzserrel töltöttem. A Tandem projekt keretén belül ez egy együttműködési projekt. Öt évvel ezelőtt én részt vettem ebben még akkor kulturális menedzserként és tényleg nagyszerű innovátorokkal, kultúra menedzserekkel és művészekkel cseréltem eszmét, elmondták, hogy mit terveznek ehm, végrehajtani, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Creative Europe ehm, az utolsó forrás, amelytől ehm, támogatást remélnek akarnak kapni, és ezt meg kell változtatni, hiszen Azok a projektek, amelyekre javaslatot tesznek, az európai értékeken alapulnak. Ezeket támogatnunk kell. Az EU logója, nevét kellene, hogy viseljék ezek a projektek, és nagyon szomorúnak tartom, hogy ezek a kultúra um, kialakító emberek tényleg utolsó forrásként fordulnak a Creative Europe-hoz program támogatásáért. Annyira bonyolult, bürokratikus ez. Tehát, hogyha a legjobb projekteket akarjuk megszerezni, akkor um, egyszerűbbé kell tenni a rendszert, mert a művészek meg fogják valósítani a programjukat a mi segítségünk nélkül is. Luigi Morgano. Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Az indikátorokról kérem, hogy szóljon a szakértőnk. Úgy tűnik számomra, hogy az új program indikátorai nem elég pontosak, és így, hogyha nem elég pontos betekintést adnak a helyzetbe, akkor nem lehet nyomon követni a programok végrehajtását, és eh, kérem, hogy erre mondjanak valamit. Második kérdésemet pedig Lázaro szönyhöz intézem. A minden ágazatban a kedvezményezettek eh, változásáról eh, kérdezek rá milyen fajta korrektívákról beszélt, milyen pontokat osztanak ki, hogyan működik tehát az egész rendszer, azért, hogy azért kérdem ezt, hogy jobban megértsük. Ami pedig az utolsó előadást illeti, nagyon aggasztónak tartottam én médiadeszkek eh, bevonásának hiányát úgy gondolom, hogy ez nagyon súlyos, ez a hiányosság, és ez nem csak bennünket, a szakbizottságot izgat, hanem az egész világot, hiszen az átláthatóságot meg kell teremteni, és az indikátorok komplexitását biztosítani kell, teljesen mindegy, független attól, hogy a két program összekapcsolódik-e vagy sem, az átláthatóságot meg kell teremteni, és persze kitekintéssel kell, kell lennie a többi projektre is. Köszönöm, Evans kollega. Um, Köszönöm szépen. Lázáró asszonyhoz van egy kérdésem a kulturális programról. Meg hökkentett, hogy a kulturális örökség és a nyelvi sokszínűséget támogató programokat a legkevésbé hajtották végre, már pedig mindjárt tudjuk, milyen fontosak ezek a kérdések, és hogy milyen fontos, hogy támogassuk ezeket a projekteket. Lehet, hogy a teljes jelentésben erről részletesebben beszámol, de kérem, hogy mondjál, hogy mi, mi az oka ennek és hogyan állunk a kisebbségi nyelvek használatával, ezeknek támogatásával. Köszönöm minden felszólalónak a kérdését. Most a bizottságra nézek, illetve az ügynökségekre, hogy kérik-e a szót. Mondom, két percben adnám meg önöknek a szót. Azt hiszem, hogy a felszólalások, a kérdések mutatják, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít az előadó, az árnyék előadók ennek a kérdésnek. És mondanom se kell, hogy minnyáján én magam is több európai tagállamban sok szereplővel cseréltem eszmét. Tehát tessék, bizottság. Értek. Thank you. Good afternoon. Köszönöm szépen. És jó napot kívánok. Az Oktatás és Kulturális Bizottság nevében beszélek, akik ezt a programot koordinálják. A többi osztályjal közösen. Most nem igazán tudunk belemenni a részletekbe az összes kérdéssel kapcsolatban, de mindenek előtt szeretném az Európai Parlamentnek megköszönni ezt a kezdeményezést a tanulmányal kapcsolatban. Nagyon aktuális ez a téma, és a helyes, megfelelő időpontban érkeztünk el ezzel, a tanulmányal is, hiszen van egy köztes jelentésünk a küszöbön, és ehhez a köztes jelentéshez egy nagyon fontos adalékot szolgáltat ez a tanulmány a tekintetben, hogy hogyan tudjuk feljavítani ennek a programnak a minőségét a második időszakra. Néhány kérdés elhangzott, az első nagyon fontos kérdés a program integrációja és az ezzel kapcsolatos tapasztalatunk az utóbbi két és fél évben. Ezt szeretném elmondani, hogy az alapvető természetesen születő feszültségeken túlmenően amelyek abból fakadnak, hogy két külön bizottsági osztály foglalkozik a program implementációjával. Nos, ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy nagyon konstruktív és messzire ható program, hiszen sokkal közelebbi a kapcsolatunk most már a digital belső piac agendához is, és a ezt a belső piaci agendát egy kulturális megközelítéssel tudjuk gazdagítani, vagyis itt nem csak a technokratáknak jut hely, és azt hiszem, hogy ez egy jó kiinduló helyzet, természetesen azzal a feltétellel, hogy közösen fogjuk tovább vinni ezt a programot egyfajta nagyon ö, szilárd talaj, talajon. És ami a, az úgynevezett deszkek szerepel, ez többször elhangzott, itt a tanulmányban is ez többször megjelenik. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen kis volumenű programhoz van egy ilyen komoly hálózatunk, Creative Europe deszkek um, alkott a hálózatunk számos országban, és azt is örömmel konstatáltuk, hogy a beérkezett kérdőívekből is kiderül, hogy lelkesek a válaszadók, azonban látnunk kell ennek a korlátait is, ezeknek a deszkeknek a korlátait, például a program jogalapja kapcsán, illetve ezen deszkek célja kapcsán. Ezeket nem lehet bevonni a döntéshozatali folyamatba, ez tény úgy gondoltuk, hogy ez 50% legyen a programban, és a másik 50% pedig a tagállamoktól kell, hogy származzon, és ez az egyes tagállamok adminisztratív struktúrájának a része. Itt kell ezekben a struktúrákban elmagyarázni a programok célját. Fontos tehát, hogy a legmagasabb minőségű projekteket finanszírozunk a programon keresztül, de fontos, hogy a deszkek segítenek kommunikálni, segítenek az információkat diszeminálni, de nem lehetnek részei a döntéshozatali folyamatoknak Európai Uniós szinten. Ezt tisztáznunk kell. A harmadik dolog, és ez egy azt hiszem, hogy alapvető fontosságú pillanat és alapvető fontosságú gondolat is, ez a monitoring kérdés és a mutatószámok kérdése, mint, említettünk, mint említettük, a rendelet jogalapjában is benne vannak ezek a mutatók, és ahogyan ez a program tovább fejlődik az évek során, az, ezek a mutató számok nem feltétlenül fognak megfelelni a mai helyzetnek a programban, hiszen folyamatosan változó viszonyokról van szó. Vagyis a köztes a fél éves felülvizsgálat során felülvizsgáljuk a mutatókat is. Jelen pillanatban ez már folyamatban is van, és már a projektek első eredményei alapján el, elkezdjük ezt a módosítást. Vagyis a valódi review 2017-ben kezdődik majd, addig már a monitoring folyamatot valódi mutató számokkal meg tudjuk támogatni, amelyek, amely mutató számok jobban megfelelnek a jelenlegi program helyzetének, hiszen az utóbbi néhány évben változások történtek. Aztán volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan illesztjük össze a kötelezettségeket azt az, azon kötelezettséget, hogy a sokszínűséget kell biztosítani, azzal a kötelezettséggel, hogy versenykép, a versenyképességet is erősítsük. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kihívás ebben a programban, és kezdettől fogva ez volt a célunk, erre törekszünk a lehető legnagyobb mértékben, hiszen ez ugyanannak az éremnek a két oldala, a sokszínűség és a versenyképesség. Itt le is állnék, a kulturális aspektusokra most nem tényleg, nem megadom a szót a kollégámnak. Benuta Prega. Üdvözöljük Ön, a Thank you. I, I want... Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni mindazt, ami eddig elhangzott, csak ki szeretném egészíteni a kollégám hozzászólását. Szeretnék valamit tisztázni a level playing field kapcsán. Tehát ez a pozitív diszkriminációs rendszer tulajdonképpen arra való, hogy automatikusan pontot adjunk az alacsony kapacitású országoknak. Automatikusan pluszpontot adjunk. Ez a Kreatív Európa rendelet 5. cikkében szerepel, így szeretnénk az egyenlő bánásmódot biztosítani, így lehet a pozitív diszkrimináció által pluszpontokat adni az alacsony kapacitású országoknak. Természetesen a tagállamokkal együtt a bizottság folyamatosan monitorozza, hogy milyen kapacitási kategóriába soroljuk be az országokat de természetesen elképzelhető, hogy olyan problémákkal szembesülünk, amelyeket nem láthattunk előre, éppen ezért létrehoztunk egy Kreatív Európa munkacsoportot, amelynek már volt is egy ülése. Tulajdonképpen akármikor lehet ülést szervezni, hogy megegyezésre jussanak, hogyha bármit ki kell javítani, hogyha bármit ki kell igazítani mert mindenképpen úgy véljük, hogy a 2018-as munkacsoport, a munkatervbe, illetve a félidős felülvizsgálatba már mindennek megfelelőképpen kell szerepelnie, ezért állítottuk fel ezt a munkacsoportot. A garanciák kapcsán elhangzott, hogy ez késlekedéssel indult. Ez szerintem 100%-ig nem igaz, ugyanis a kreditek hozzáférése 2016-ban indult meg, de az MFF-en belül a lehetőségek rendkívül korlátozottak voltak. Egyszerűen azért nem lehetett hamarabb elindítani a végrehajtást, mert nem volt pénz, ez ennyire egyszerű. Tehát nem miattunk jött létre ez a késlekedés. A beruházási alap segítséget nyújtott, és mi megpróbáltuk a lehető leggyorsabb végrehajtást biztosítani, de sajnos a késlekedés tőlünk távolálló okokból, vagy rajtunk kívülálló okokból mégiscsak bekövetkezett. Tehát, hogy nem voltak meg a megfelelő források, ezért nem indult el megfelelőképpen a finanszírozás. És a kreatív Európa deszkek mindent megtesznek annak érdekében, hogy zöggenőmentesen végre lehessen hajtani a programokat. Tíz különböző helyszínen éppen most tíz eseményt szervezünk, és mindegyik egyelőre rendkívül hatékony volt. Good Köszönöm, most pedig az igazgatónak adom meg a szót, parancsoljon. Words on the implement. Köszönjük szépen. Brian Hobbs vagyok, és én vagyok az ügynökség igazgatója. A végrehajtással kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Az imént elhangzott, hogy a sikertörténeteket meg kellene osztani egymással, ezzel maximálisan egyetértek. Ami a deszkek bevonását illeti a teljes eljárásba, ez tulajdonképpen nagyon fontos, ugyanakkor lehet némi probléma azzal, hogyha a benyújtott programok elbírálásába bevonjuk a nemzeti deszkeket, és megpróbáljuk felmérni azokat az aggályokat, amelyek a deszkeknél problémát okozhatnak, megpróbáljuk egyértelműbbé tenni a pályázatok benyújtói számára az egész folyamatot. Ami pedig magát a folyamatot illeti, ezt felgyorsítottuk 4,2 hónapról 3,8 hónapra csökkent, egyébként 6 hónap volt az előírt, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jól teljesítünk. Ami pedig a pályázatok benyújtóinak való visszajelzést illeti, tehát hogy pontosan értsék, hogy miért vagy miért nem finanszíroztuk őket. Na most mi mindenkit arra ösztönzünk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a deszkekkel, a deszkekkel is osszák meg ezt az információt, ugyanis adatvédelmi szempontból ugye a különböző pályázatok benyújtóival kapcsolatos információt mi nem adhatjuk ki. Megpróbálunk egyensúlyt találni a kisebb és a nagyobb projektek között, és úgy gondoljuk, hogyha a kisebb projektek nagyobb jelentőséget kapnak, akkor ezek rendkívül érdekesek lehetnek még akkor is, hogyha magát a kritikus tömeget azért mégiscsak a nagy projektek adják. Van egy adatfeldolgozó rendszerünk, amely megfelelőképpen működik, de természetesen azzal egyetértek, hogy az információ megosztásnál nagyon jó lenne, hogyha pontosabban tudnák, hogy egészen pontosan kivel is kommunikálunk. Köszönjük ezt a nagyszerű választ. A kollégák kérdését is megválaszoltak, és most meg megadom a szakértőiknek a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Professzor asszony. Mm, Köszönöm szépen. Igen, szeretnék válaszolni a saját nevemben, illetve a kultúra alprogramokra vonatkozó kérdésekre szeretnék válaszolni a tanulmány szempontjából. valamint a nemzeti deszkekre is szeretnék kitérni. A kreativitás valóban rendkívül fontos, ezért talán nekünk is kreatívnak kellene lennünk, és újra kellene gondolnunk bizonyos aspektusokat, például azt, hogy hogyan lehetne javítani bizonyos területek támogatottságán, mint ahogy az, az imént elhangzott. Beszéltünk például a kulturális örökségről, vagy a nyelvi sokszínűségről. A kreativitás tulajdonképpen annak is eszköze lehet, hogy egy kicsikét megújítsuk ezeket az alapköveket itt az Európai Unió kulturális területein. Tehát igen, mindig van lehetőség és van szükség az újításokra. Az ajánlások kapcsán azt szeretném elmondani, hogy ezek ugye az én ajánlásaim, amelyet a kvalitatív és kvantitatív elemzés alapján készítettem el, és a Nemzeti Kreatív Európa deszkektől kaptam meg a választ a kérdőívre, ezekkel az adatokkal dolgoztam. A mutatók természetesen fontosak, mondjuk az egyetemek szempontjából például. Aztán az adatfelhasználás, és valóban lenne értelme annak, hogy egy kicsit jobban meg lehessen osztani az adatokat, természetesen az adatvédelemre is oda kell figyelni így talán javíthatnánk a Kreatív Európa hatékonyságát. Azt hiszem, hogy ezzel nagyjából válaszoltam azokra a kérdésekre, amelyeket hozzám intéztek. Köszönöm, parancsoljon. Köszönöm, csak szeretném kiegészíteni a mutatókról szóló részt. Azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a mutatók felhasználása tulajdonképpen az összetett valóság megközelítése, de ez a megközelítés azért segít minket abban, hogy megértsük azt a világot, amely önmagában véve rendkívül bonyolult. Az, hogy a mutatók rendszere mennyire operatív, az rendkívül fontos, ez egyébként szerepel a rendeletben is, és minden egyes kollégánk azt mondja, hogy a mutatók, illetve a mutatók rendszere sajnos egy kicsit későn került kidolgozása, tehát a rendelet megtárgyalása már eléggé előre haladott volt, ezt mondják a bizottság képviselői, amikor végre rá lehetett térni a mutatókról szóló vitára. De hogyha pozitívabban próbálok nyilatkozni, akkor azt tudom elmondani, hogy a mutatók átdolgozása lehetséges, de ezt össze kell kapcsolni egy olyan vitával, amely arról szól, hogy a programnak mi az alapvető célkitűzése. Tehát, hogyha újra tárgyaljuk a mutatókat, akkor ez lehetőséget nyit arra is, hogy az alapvető célkitűzéseket megvitassuk, és hogy meghallgassuk a kedvezményezettek véleményét. A deszkek szerepe is rendkívül fontos, és jó lenne, hogyha a deszkeket jobban be tudnánk vonni például a mutatók kidolgozásába. Mint ahogy a Morgano kolléga is elmondta, egy valóban hatékony monitorozási rendszer kidolgozására is fel lehetne használni a megújított mutatókat. Köszönöm. Még megadom a szakértőnknek a szót, nagyon röviden. Köszönöm szépen. Amióta ismerem a média programot, és hát ez azért már elég régóta így van, mindig úgy könyveltük el, hogy minél több pályázatot benyújtottak, annál sikeresebb ez a program. De azért ez nem feltétlenül így van, azért ez visszaüthet attól még, hogy egyre többen kérnek támogatást, az nem jelenti azt, hogy ettől sikeresebbek is lesznek ezek a programok, sőt, ezek finanszírozási problémát is okozhatnak. Az automatizált rendszereknek nyilván van értelmük, ami a kicsi, közepes és nagy országok megosztását illeti, ezzel kapcsolatban pedig vannak fenntartásaim a médiaprogramban résztvevő Európai Uniós tagállamok között azért különböző rendszerek, különböző nemzeti rendszerek működnek, mondjuk regionális támogatási rendszerek, hitel lehetőségek, koprodukciós megoldások több mint 200 ilyen koprodukciós projekt működik az Európai Uniós tagállamokban. Tehát nagyon sok olyan finanszírozási lehetőség van bizonyos tagállamokban, amelyek más tagállamokban pedig nem működnek. Mondjuk egy kisebb produkciós kapacitású ország, mondjuk Luxemburg, lehet, hogy kevesebb lehetőséggel rendelkezik, mint Hollandia, Anglia vagy Franciaország. A helyzet minden egyes tagállamban összetett, és ezért ez a három kategória, hogy kicsi, közepes és nagy, nem állja meg a helyét, ez nem fedi a valóságot. Nem csak az ország méretét kell figyelembe venni, hanem azt, hogy milyen finanszírozási lehetőségek léteznek az adott országban. Ez az ágazat természetesen folyamatosan működik, a folyamatos digitalizálódás változásait is figyelembe kell vennünk és um, a média programról ugyan azt gondolhatjuk, hogy ez mozi program, de hogyha mondjuk a Netflixre gondolunk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak a mozi létezik, hanem a televíziózás is egyre jobban visszatér a kultúra területére, úgyhogy ne felejtjük el, hogy a televízió egyre inkább uh, folyam, egyre inkább visszanyeri a fontosságát. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy válaszoltak a kérdésekre. Úgy hiszem, hogy itt bemutatott tanulmányok nagyon hasznosak számomra, előadó számára, de persze az elő, árnyék előadó számára is, és remélem a bizottság számára is. Fontos, hogy a parlament minden program területén egy végrehajtási jelentést készítsen, így felelünk meg a társ jogalkotó megfelelő szerepének. Köszönöm szépen még egyszer a bizottság és az ACA-nak a jelenlétét. Szorít az idő, úgyhogy csupán annyit szeretnék mondani, hogy örülök annak, hogy egy ennyire őszinte, de egyben komoly és mélyreható eszmecserét folytattunk. Emlékszünk a két program integrációjára, a bizottság eh, elnöke akarta ezeket a programokat mörzsölni, és mi a parlament kértük, hogy a logó felismerhető maradjon az összesített programok ellenére is, és legyenek ezek transzszektoriálisak, ágazaton túlmutatóak. Nos, két biztos és két főigazgatóság eh, felel a programokért, és ilyen módon mégiscsak más irányba fejlődtek ezek a programok. Ezért az a fontos, hogy megtaláljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet eh, a politikai valóságot figyelembe véve, és a DG Connect lehetőségét figyelembe véve, jobban láthatóbbá tenni ezeket a programokat, például figyelembe venni a szerzői és szomszédos jogok érvényesülését, másrészt természetesen van a program végrehajtásának szempontja, és ezt is figyelembe kell venni. Örülök annak, hogy egyik előadónk eszmécserét folytatott a helyi végrehajtásban szereplőkkel is, hiszen látni kell, hogy ezek a szereplők nem csak konkurenciában vannak egymással, hanem hozzájárulhatnak az együttműködés során ahhoz is, hogy szinergiák jöjjenek létre. Köszönöm az ügynökség beszámolóját is. Valóban kicsikét hűvös és távolságtartó volt ez az értékelés, amelyet a szakértőnk adott, Érdemes még kitérni a jog alapkérdésére, és megvizsgálni azt, hogy a nemzeti deszkeket bevonják-e, vagy ne vonják-e a munkába. Mindenképpen akik a nemzeti deszkek felelős be, felelősségbe való bevonását kérik, ők is a szinergia hatás fontosságát hangsúlyozzák, hiszen gyakran anonimmá válnak az értékelések, és így eh, nem mindenki fogadja el ezeket. Több kolléga felszólalásában kiderült, eh, hangot kapott eh, az az agály, hogy éppen a kis projektek nem kapnak kellő támogatást, amelyek gyakran bizony közös európai kérdésekről beszélnek, innovatívak, de mégsem támogathatóak. Például a kulturális örökség program éppen a kontinuitást és azokat a művészeti projekteket kell, hogy támogassa, amelyek, eh, ahogy a program neve mondja, kulturális örökséget szolgálják, és ezek szenvednek gyakran, eh, kerülnek gyakran háttérbe. Fontos tehát, hogy ezt itt eh, tisztázzuk ezt a kérdést, és köszönöm a szakértőnknek, hogy elkészítették a jelentésüket, de már rohanunk is tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Al prossimo punto dell'ordine del giorno, ovvero la, eh, l'altro, eh, la presentazione del... Tovább is megyünk. Maria Teresa Gimenez Barbat, kollégánk jelentése az Európa a polgárokért program végrehajtási jelentéséről szól. Az EPRS és a B igazgatóság készített itt is egy jelentést. Remélem, hogy a kollégáink itt maradnak, hiszen nagyon fontos, hogy minden program iránt kellő figyelmet fordítsunk. Most meghallgatjuk e fontos több éves programról a beszámolót. Nem tudom, hogy járjunk el. Megadjuk előbb az állandó jelentéstevőnknek a szót, utána a szakértőknek. Tessék, Jimenez Barbat kollega. Prego. Estimada presidenta, estimados... Igen, tisztelt elnökasszony, igen, tisztelt kollégák. Valóban az Európa Polgárokért program végrehajtásának vagyok előadója. Itt az európai intézményekről, a civil társadalom képviselőiről és a helyi és regionális szervezetek munkájáról van szó, a jobb koordinációról, és a szóban forgó időszak számos programot és tevékenységet foglalt magába regionális projektekről van szó, nagyon sokszor Európa történelmével foglalkoznak ezek a projektek, és különösen az európai polgárságot, mint eszmét szeretnénk kiemelni a különböző háttérrel rendelkező részvevők esetében is. És az európai projekt mögött meghúzódó elképzelés, most látjuk azt, hogy mennyire veszélybe került, egyértelműen látjuk a politikai veszélyeket, többek között, és ez is azt mutatja, hogy nagyon fontos, hogy még inkább aktivizáljuk magunkat a polgárokkal karöltve, és azokat is bevonjuk, akik a társadalom peremén vannak. Ez a program nagyon inspiráló sokak számára, és fontos az, hogy példákat is felmutassunk, több példát is tudok mondani. A szervezetek közül, akik, amelyeket finanszírozunk, például a Café Babel, ez egy online újság, amely hat nyelven jelenik meg az interneten. A Café Babet az Erasmus diákok írják, ez egy nagyon jó példa, és ez az egyik olyan fontos kísérlet, amely a participatív újságírásról szól. Itt néhány diák indította el ezt a folyamatot, először Strasbourgban találkoztak ezek a diákok az Erasmus program keretében. Ez egy nagyon jó példa tehát. Egy második dolog, amit az idén finanszíroztunk, egy második példa, az Európai Grassroots and Anti-Racist Movementről van szó, itt 33 különböző ország vesz ebben részt, vagyis nem csak Európai Uniós országok, és olyan kezdeményezésről van szó, amely egy olyan európai polgári társadalmat céloz meg, és kíván továbbfejleszteni, amely alapértékeiben a rasszizmust ellenzi, és Valóniában, az én saját régiómban is az európai menekülteket és migránsokat integrálandó egy projektet ennek keretében indítottunk útjára. Nyolc város, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország, Belgium, Olaszország, Franciaország és az Egyesült Királyságból származó városokról van szó többek között, ezekre terjed ki ez a program a partner, partnervárosi projekteket is említhetnék, számos van ezekből is. Az utóbbi hónapokban nagyon sok alkalmam volt arra, hogy eszmét cseréljek a résztvevőkkel, nagyon sok kritikai hangot is hallottam, és javaslatokat is, a bizottsággal is konzultáltam. Az idén Barcelonában is volt egy ülés, az Európai Polgárság a nagy kihívások időszakában címmel, és köszönöm az árnyék előadónak is ezt a nagyon jó együttműködést. A, az irányban működtünk, hogy ez a program még hatékonyabb legyen. Két nagyon jó tanulmány született, a tudományos szolgálat és a, a szakpolitikai kérdések tárgyában az első dolog, amit szeretnék még kiemelni, az, hogy ajánlásokat fogunk tenni annak érdekében, hogy a kommunikációs stratégiánk modernizálódjon. Nagyon fontos az, hogy ezt a programot egyre többen megismerjék, hiszen számos polgár nem ismeri ezt a szociális médiákon keresztül lehet a leghatékonyabban lebonyolítani. A második a szinergia és az egyes programok közötti koordináció nagyon fontos ezen a területen. Például a Humanity for Europe is nagyon fontos program, amelyel össze kell kapcsolódnunk, mindenek előtt az új kihívásokról kell beszélnünk, a demokratikus folyamatokról, az e-democracy-ról, nemzetközi partneri együttműködéseket kell keresnünk, szociális, kulturális és gazdasági együttműködésekre. Aztán számos konferencián beszéltünk arra, hogy az európai történelmi tudatot erősíteni kell. Ne szabad elfelejtenünk, hogy a múltunkban mi történt. Fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan alakult ki Európában a béke. A 2014-2020-as pénzügyi terv 185 millió euróra rúg, ez 13,7%-kal kevesebb a korábbi büdzséhez képest, vagyis ez egy komoly csökkentés. Mi azonban azért szállunk síkra, hogy növelje, növekedjen ez az összeg, különösen az érdekes projektek tekintetében, hiszen itt nem kielégítőek az eszközök, különösen, hogyha az Erasmus Plus hatékonyságára és potenciájára gondolunk. Fontos az, hogy az első két évben a program már több mint egy millió polgárhoz elérjen, ez a gyakorlati alkalmazás szempontjából tehát fontos, és a 2007-től 2013-as időszakban is több millió polgárhoz már el tudtunk érni, majdnem 7 millió polgárhoz, vagyis itt egy óriási potenciál rejlik Ebben a programban az európai értékeket erősítenünk kell, közös projektekben kell gondolkoznunk, hiszen ez már a múltban is erősítette a biztonságot és a jólétet. Erről számos fórumon beszélünk, Azonban az európai polgárság és az európai integráció kérdése még nem kapott megfelelő támogatást pénzügyi szempontból is. Nagyon fontos tehát a konkrét integráló tevékenység, hiszen különben csak üres szavakat pufogtatunk. Nagyon fontos tehát, hogy további szinergiák teremtődjenek, hogy jobb jövő elé nézzen Európa. Különösen arra kell törekednünk, hogy a kívánságainkat meg tudjuk valósítani, az álmainkat meg tudjuk valósítani, és ez egy olyan kezdeményezés, ami közvetlenül fordul a polgárokhoz, és ezért erősíteni kell a finanszírozást. Én nagyon számolok az önök szakbizottságának a támogatására. Meg kell duplázni ezt a büdzsét. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű bevezetést. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy október 10-én mutatják majd be a jelentéstervezetet, és decemberben szavazunk róla a szakbizottságban. Megadom a szakértőinknek a szót. Először az EPRS képviselőjében Ejzene asszonynak. Parancsoljon. a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a meghívást, hogy ma itt felszólalhatok és bemutathatom a legfontosabb, a jelentésem legfontosabb eredményeit az Európai Polgárokért program végrehajtásáról 2019-20-as időszakban. Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos az, hogy erről a programról beszéljünk, és megosztom néhány eredményemet önökkel. A kollégám már beszélt az IPRS-ről, és arról, hogy mi volt a feladatunk, a missziunk, miben is áll ez. Gyakorlatilag a jelentésem remélhetőleg a végrehajtási jelentés szempontjából is segítséget nyújt az önök szakbizottságában, hiszen ők most ezen dolgoznak. Ez a jelentést az utóbbi hónapok során állítottam össze, és ez a jelentés támogatja a szakbizottság munkáját. Egy előzetes értékelést szerettem volna adni a gyenge pontokról és az erősségekről ebben a programban. A jelenlegi struktúra, az új struktúra tükrében, illetve előzetes eredményeket és ajánlásokat is teszek ebben a jelentésben. Nos, a megírás idején a program csak két éve létezett, ami nem sok, nem hosszú idő, vagyis fontos, hogy tudjuk azt, hogy ez még egy nagyon korai szakasz a gyakorlati alkalmazás szempontjából. Röviden szeretnék beszélni egy korábbi Europe for Citizens programokról, különösen szeretnék kihangsúlyozni néhány eredményt és kevésbé sikertörténetet is ebben a programban. A bizottság ex postem értékelése 2015. szeptemberében került nyilvánosságra ezekkel kapcsolatban. Most általánosságban a korábbi programot sikernek könyvelték el a bizottságban, és a korábbi program célkitűzéseit és tevékenységeit relevánsnak találta az értékelő ezt a programot jól külön lehet választani a hatály tekintetében, a célkitűzés tekintetében, a tevékenységek és célcsoportok tekintetében a többi programoktól. Ez volt a megállapítás. Ami pedig a hozzáadott értéket illeti, az eredmény azt mutatta, hogy, hogy ezt a programot fontos volt finanszírozni, és az értékelésnek az volt az eredménye, hogy a követő, a follow-up tevékenységek alapvető fontosságúak a fenntartható és a tartós eredmények elérése érdekében. Vagyis ezek a programok, ezek a projektek, follow-up programok, tervek nélkül érezhető eredményeket nem fognak hozni, illetve még az is kihangsúlyozásnak kerül, hogy a hatékonyságot úgy lehet növelni a programok esetében, hogyha jobban koncentrálunk a polgárok által létrehozott projektekre, vagyis legyen a polgár a projektek középpontjában. Ezt azt hiszem, hogy fontos, hogy kihangsúlyozzuk, mert ez az egyetlen olyan program, ami közvetlenül a polgárokat célozza meg, vagyis ez egy Európai Uniós finanszírozású program, ami közvetlenül a polgárokat célozza meg. Most pedig előzetes eredményeket szeretnék bemutatni az, a jelentésemben. Ahogy korábban is elmondtam, néhány kihívás dacára az IFC e program valószínűleg bekapcsolódik a további sikertörténetekbe, egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az európai polgárokhoz eljussunk, és ezen túl is eljussunk. Több mint 2000 európai szervezet eh, kapcsolódott be direkt ebbe a, közvetlenül ebbe a projektbe, és több mint egy millió polgárhoz jut el közvetlenül vagy közvetett módon ez a program. A gyakorlati alkalmazás folyamatban van, a menedzsment nagyon szolid lábakon áll, a végrehajtási ügynökség kezében, a DG Home-ban. Ezt a DG Home a DG Com-tól vett át 2015 elején ezt a feladatot. A projekt legfontosabb fókusza a migráció, a szociális bevonás és az interkulturalitás témái, amely témák nagyon is megfelelnek a jelenlegi realitásoknak, amiben most élünk. Azonban hallottunk már erről is korábban, az, hogy a büdzsét nagyon nagy mértékben megnyírbálták, ez óriási probléma. Most az ex post értékelésnél is láttuk már azt az előző program esetében, hogy nincs illeszkedés a között, hogy mennyire kicsi ez a büdzsé, illetve a között, hogy milyen magasan van a léc, és a hatály milyen széles. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy az előző programot 215 millióval finanszíroztuk, de hallottuk, hogy most már csak 185 millióról beszélünk ebben a programban, vagyis ez 13,7%-os csökkentés. A, a pályázatok száma egyre nő, a szükséglet egyre nő, és ez is nagyon komolyan megkülönbözteti ezt a programot más programoktól, nagyon nagy már a verseny a résztvevők között. 2015-ben 2700 pályázatból csak 400-at választottunk ki, és amit hallottam, és amit a kutatásaim is mutattak, ezek nagyon magas minőségű projektek voltak, és több kimondottan jó projektet el kellett utasítani a programon, programból a több éves prioritások és a stabilitás, illetve a jobb láthatóságra koncentrálunk. A projektek kiválasztása földrajzilag nagyon kiegyensúlyozott, ezt meg kell, hogy mondjam, és ezt már a korábbi értekelésben is kihangsúlyozásra kerül, vagyis azt láttuk, hogy ez javult, a földrajzi egyensúly, mint probléma ma már nem ö, szembetűnő és korábban kimaradt területek is bekerültek. Azzal fejezném be a mondandómat, hogy elmondom az ajánlásaimat. Három ajánlást szeretnék megemlíteni. Az első, a legfontosabb ajánlás, a legfontosabb üzenet, a finanszírozás a Europe for Citizens program finanszírozása lényegesen megnövelendő annak érdekében, hogy elérjük a célkitűzéseinket és a megfelelő gyakorlati alkalmazást garantálni tudjuk. A második dolog. A költségvetési allokációk a rendelet értelmében Nos, ezt az allokációt úgy kell elképzelni, hogy a büdzsé 20%-a az európai emlékezet, és a 80% pedig a demokratikus részvétel címen fut, és a kutatásaim azt mutatták, hogy a 2014-2015-ben az első rész egy kicsit 20% alatt maradt, vagyis ezt tudnunk kell a program teljes ideje alatt, hogy ez történt. Végül pedig a finanszírozás a Europe for Citizens program kapcsán összhangban kell, hogy legyen a célkitűzésekkel és a gyakorlati alkalmazási folyamattal is, mivel részben azt láttuk, hogy, hogy a European Citizens Initiative látta ezen finanszírozások előnyét, ami szintén szorosan kapcsolódó vállalkozás ehhez, de azért mégis külön kell választani a kettőt. Ennyiben szeretném most hagyni egyenlőre. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen ezt a nagyon tartalmas információt. Most pedig Jeffrey asszonynak adom meg a szót. Irina Jeffriesnek adom meg a szót, aki a B tematikus igazgatóság, a parlament igazgatóságáról van szó, által készített jelentést fogja bemutatni nekünk, amely interjúkon alapul a program végrehajtását. Térképezték így fel. Tessék, parancsoljon Jeffries asszony. Thank you, Chair. Uh-huh. Uh, I'd like to introduce my colleague Brad Köszönöm, Bradford kollégát szeretném bemutatni, ő fogja meg be elkezdeni az előadást, aztán majd én folytatom. Jó napot kívánok! Bradford Velmernek hívnak, és Jeffries kollega és én egy a Kofi konzulás szégnek dolgozik. Itt ilyen társadalom tutatók dolgoznak együtt, akik az Európai Bizottság szolgálatainak, a brit kormánynak és más kormányzati hatóságunknak készítenek jelentéseket. Azért vagyunk itt, hogy egy tanulmányról számoljunk be, amelyet Irina és én készítettünk a Europe for Citizens programról. Amerikaiként én vagyok az egyetlen valószínűleg itt a teremben, aki nem európai állampolgár, de hát ezért igyekszem megfelelni az európai állampolgárok eh, által támasztott követelményeknek, és hát Irina támogat persze Hát Miről is van szó? Célunk az, hogy a tanulmányukat bemutassuk, ahogyan eh, az előadó és az elnök asszony is emlékez, említette nemzeti kontaktus tartó pontokkal int, készítettünk interjúkat, akik segítik elérni a kedvezményezett szervezeteket. Ez a program az egyetlen olyan program, amely közvetlenül az állampolgárokat célozza meg és szólítja meg. Tehát a nemzeti kapcsolattartó pontok itt minden más programnál fontosabb szerepet játszanak. És ahogyan korábban elhangzott, a nemzeti kapcsolattartó pontok közel vannak az állampolgárokhoz, és megfelelő információkkal számolhatnak be a program menetéről, működéséről, történetiségéről. Ahogyan tudják, a Europe for Citizens program a polgári részvétel és a polgári gondolat támogatása szolgáló európai pénzeket felhasználó program. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak ezek a szempontok. Nem hiszem, hogy el kell mondani, miért pont most, hiszen mindenki itt az ülésteremben talán jobban is tudja nálam, hogy miért ennyire fontosak ezek a kérdések. 2014-ben indítottak új útjára ezt a programot az új finanszírozási periódus keretén belül. Ekkor még talán nem volt annyira fókuszált eh, a program, ez az előző értékelés során kiderült, az új program egyszerűbb és fókuszáltabb akar lenni. Néhány éve, hát másfél éve zajlik a program, és a mi tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgálja az új program működését úgy, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontokkal vesszük fel a kapcsolatot. Beszélgetünk velük. Április és május havában ezt tettük, egy csomó telefoninterjút szerveztünk meg nemzeti kapcsolattartókkal, és igyekeztünk hasznos következtetéseket levonni aznak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a programot jobban működtetni, figyelembe véve persze azokat a költségvetési kereteket, amelyektől nem tekinthetünk el. Most pedig Irénának adom meg a szót, és remélem utána érdekes vitát folytatunk. Köszönöm. Jelezni szeretném, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontokkal való interjúk alapján készítettük ezt a elemzést. Ilyen módon ez nem egy átfogó jelentés, hanem sokkal inkább csak a kapcsolattartók által felvetett agályok, agályokat, gondokat tudjuk áttekinteni, illetve arról is beszámolunk, hogy mi működött jól a programban. Az elkövetkező pár fóliában összefoglaltam a legfőbb kérdéseket, Ez egy új program, és ezért a kommunikáció, finanszírozás és a végrehajtási folyamat voltak azok a sarokpontok, amelyekre koncentráltunk, és a nemzeti kapcsolattartók szerepére is. Melyek a tanulmányunk fő meg észrevételei, melyek az ajánlásaink? Kérem, ne felejtjék persze, hogy amikor az ajánlásokat készítettük, akkor a jelenlegi programperiódus keretszámait vettük figyelembe, úgy, hogy nem akartuk megkérdőjelezni a jogalap kérdését, tehát voltak éppen nem forradalmi javaslatokat készítettünk el, hanem csak a jelen program elemzését. Melyik a fő meglátásaink? Az átalakítás, a revízió javított a program struktúráján, mondták a kapcsolattartók, és így jobban meg lehet szólítani és ki lehet domborítani a tevékenységeket. A nemzeti kapcsolatú pontok kihangsúlyozták, hogy mi üdvözlik, hogy a nem éves prioritásokat előre bejelentik, és nem éves ciklusban, hanem több éves ciklusban működik a program, így a pályázók hosszabban rá tudnak készülni a programra. Nos, ez a két szempont, vezetett oda vélhetőleg, hogy a program a pályázók számára érthetőbb, mondják a nemzeti kapcsolattartók, és így a projektek minősége jobb, magasabb lett. Egyszerűen azért, mert a projektek maguk közelebb vannak a pályázókhoz, és ilyen módon stabilabb és koherensebb projekteket tudtak kidolgozni. Ám a program prioritásokra gondolva, sok válaszadó ezeket még mindig túl általánosnak tartja. Sok válaszadó pedig arról panaszkodott, hogy a program útmutatás nem volt eléggé hasznos. Ajánlásunk kettős. Egyrészt arra terjed ki, hogy a bizottság fontolja meg a program prioritások újonnan való definíciójának lehetőségét, másrészt pedig, hiszen a program 20% az emlékezést ügyét szolgálja, de a pályázók sokkal több lehetőséggel élhetnek, hogy e program területtel foglalkozzanak, és a stalinizmus, nemzeti szocializmus program elemek túlhangsúlyozása megakadályozza, más tagállamok részt vegyenek. Azután érdemes volna a program iránymutatást, a program guide-ot újra megfogalmazni, anélkül, hogy persze a jogalap kérdését megnyitnánk, az erről való vitát megnyitnánk, hiszen ez a következő program periódusban van erre csak lehetőség többen említették interjújukban a nemzeti kontaktus tartó pontok, hogy a programguide, ez az iránymutatás félrevezető, és hasznosabb volna, hogyha például a kiválasztási kritériumok, vagy a program pénzügyi szempontjai szerint tekintetében átláthatóbb volna. Szóljunk most már a pénzügyi szempontokról és a pályázási folyamatról. A lampszam rendszer, tehát az egyösszegű rendszert nagy pozitív újításnak mondták a kapcsolattartóink. És a pályázók is, tehát nem csak a nemzeti kapcsolattartók. Ám a jelen kontextusban a pénzügyi modalitások gyakran még mindig nem eléggé érthetőek, és ezt egy-két szervezet nehézségnek tartja. Például hogy az előfinanszírozás csak 50%-os lehet, vagy pedig társfinanszírozásra is szükség lehet. Egy-két szervezet, főleg a kicsik, akiknek nincsen megfelelő pénzügyi kapacitása, vagy akik olyan tagállamokból jönnek, amelyeket a gazdasági válság nagyon sújtott, nem nagyon tudnak megfelelni ennek a kritériumnak. A életvitel költségei, illetve az egyes országokban ezek különbözőek, és a gazdasági fejlettség különbsége feszültséget okozhat a programokban. Az Erasmus Plus-ban ezt figyelembe veszik, és úgy gondoljuk, hogy hasznos lehetne ebben a programban is áttekinteni a pénzügyi modalitások ezen részét. A pályázati folyamatot pozitívnak értékelték a pályázók, a nemzeti kapcsolattartók közvetítésével, hiszen az e-applikációk bevezetése, bár volt egy-két technikai akadály, jól működik és egyszerűsíti az életüket. Ám a nemzeti kapcsolattartók és a pályázók problematikusnak tartják, hogy hogyan kapnak feedbacket, visszajelzést a pályázataikról, tehát itt érdemes volna javítani, tökéletesíteni ezt a programot. Általában, ha valaki nem nyer, akkor egy ilyen standardizált 12 egy tucat levelet kap, így a pályázók nem tudják, hogy mely részét kellene a projektnek pontosítani, módosítani, annak érdekében, hogy a következő pályázat során nyerjenek. Azt is tisztázni kell, hogy hogyan lehet a programok becsvágyó voltát a korlátos pénzügyi lehetőségekkel összekapcsolni. Mi nem arra teszünk javaslatot, hogy növeljük a költségvetést, tehát ez megoldaná persze a lehetőséget, e, ezt a problémát, hanem sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy a finanszírozási modalitást lehetne pontosítani, és a pályázókkal való kommunikáció lehetőségét javítani lehetne például úgy, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok formálisabb szerepet kapnak. A kommunikáció kielégítő volt, de itt is van mit javítani, volna mit javítani. A sikeres projekteknek való visszajelzést is pontosítani lehetne, és a weboldalt is interaktívabb és vonzóbbabb lehetne tenni. A célcsoportok tekintetében az level of awareness, tehát az a szint, hogy mennyire vannak tisztában ezzel a programmal, megnyugtató volt, 20% volt 2014-2015-ben, 2764 projektet finanszíroztak. Hogyan lehetne projektek ismertségét még javítani, növelni? Úgy gondolom, hogy elsősorban a kommunikáció, az Európai Bizottság és az ügynökségek kommunikációs stratégiáját kéne, kellene átgondolni. Végezetül még a kapcsolattartó pontok szerepéről szólnék. Ők elégedettek a helyzetükkel, a szerepükkel, de van lehetőség arra, hogy maximalizáljuk a potenciált. Hasonlóan a Creative Europe deszkekhez, ezek a nemzeti kapcsolattartók is azt szeretnék, hogy bevonják őket a döntéshozatal folyamatában. Ha ez már nem történik meg, legalábbis a programbizottságnak következetes feedbacket kellene biztosítani, hiszen ők rendelkeznek sok kapcsolattal, a grassroottal, a helyi civil társadalommal és a pályázókkal. Érdemes volna a Europe for Citizens és más állampolgársági erényeket támogató programokkal a szinergiákat megerősíteni. Köszönöm szépen. Bene, grazie di questa illustrazione. Io darei la parola ora. Köszönöm szépen, most pedig azonnal egyrészt átadom, megadom az árnyék jelentéstevőnek a szót. Ryan kollega, majd Szilvi Guillaume kapszott, tessék. Hát, Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Azt hiszem, hogy sok minden, amit a tanulmány kimutatott, ezt a különböző szereplőkkel való beszélgetésekben megtudtuk. És a megfelelő nemzeti ügynökségekkel is konzultáltunk, és itt is kihangsúlyozódott ugyanez az üzenet. Ma az árnyék előadó nevében elnézésüket kell kérem, én most nem tudott eljönni, más jellegű elfoglaltságai vannak, de először is szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy rendkívül fontos program, különösen a Brexit fényében, és fontos az, hogy az Európai Unióval kapcsolatban jobb képet kapjanak az európai polgárok. A különböző populista mozgalmak ellenébe kell hatni, azáltal, hogy Európáról több információt közvetítsünk a polgároknak és az európai integrációról. És nagyon sajnálatos az, hogy a pénzügyi keret az egyes nemzeti helyeken ilyen drasztikusan megnyírbálódott, az Európai Bizottság döntését követően, és ez is fontos, hogy mi parlamentként tovább harcoljunk és sikraszálljunk azért, hogy pont a Europe for Citizens program megfelelő finanszírozást kapjon, és ez a tanulmány is megerősítette. Egy olyan helyzettel állunk szemben, hogy nagyon jó projekteket vissza kell utasítani, és ezt óriási értetlenség fogadja a kérelmezőknél hiszen felteszik azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit akar az Európai Unió. Minden kritériumnak megfelelünk, összeszedtük az öt partnert is, és a polgárok által mozgatott projektekről van itt elsősorban szó, nem a szervezetek által mozgatott projektekről, itt óriási munka áll elmögött, és mégis elutasítják ezt, és nem tudják, hogy miért. És ez egy rendkívül kontraproduktív dolog, hiszen óriási az elutasítások száma és nagyon nagy rossz kedvet eredményez ez Európai Unió szerte, és a már meglévő programok ezt alig tudják el, ellensúlyozni ezt a rossz kedvet, vagy nem tudják. Tehát egy ilyen drasztikus alulfinanszírozás tulajdonképpen mit eredményez? Pontosan az ellenkezőjét érjük el, amit, amit szeretnénk a fogadtatásában a megerősített propaganda, az ismertetés szerintem már megvan. Nagyon sokan ismerik ezeket a programokat, de egész egyszerűen Többször pályáznak, többen kérelmeznek, és folyamatosan elutasítják őket. Hát ez nem hiszem, hogy jót tesz, vagyis mindenek előtt erre kell figyelnünk. Lehet, hogy többet álltunk ezzel, mint használunk, ha ez így folytatódik, és arra kell figyelnünk, hogy ezt a programot izmosítsuk, és a polgároknak ezt jobban megismertessük. Azt gondolom, hogy talán a nemzeti ügynökségek számára ez átlátható, de a kérelmezőknek mégsem volt egyszerű a dolga a gyakorlatban, mivel folyamatosan új irányokat vett az egész pályázati folyamat, az online, az online folyamat sem volt mindenki számára feltétlenül érthető, ezt is újból és újból láttuk mivel az online, az interneten való profizmus nem feltétlenül olyan elterjedt, mint amit mi gondoljuk, a, a, mint amit mi gondolunk a polgárok körében, vagyis itt is ez, erre is figyelnünk kell. És volt polgári kezdeményezésen alapuló, önkéntes alapú programoktól is kaptunk levelet, ebből kiderült az, hogy a félprofi szervezetek által vezetett programok nagyon sok gyenge pontot mutatnak fel, a kis és közép méretű projektekre kell koncentrálnunk, hiszen őket valóban a polgárok kezelik és vezetik, a nagyobb projektek például inkább az iskolákhoz köthetők, és ott talán könnyebb a finanszírozás is megtalálni más forrásokból, mint a kis projekteknél. Köszönöm, Szilvigió. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy nyitott ajtókat döngetek, de azért engedjék meg, hogy elmondjam a megjegyzésemet. azért, hogy az emberek jobban megértsék az Európai Uniót, a toleranciát, a közös megértést, a kultúrák közötti párbeszédet, az most különösen fontos Európában. Ez mindannyiunk számára fontos, és azt gondolom, hogy nekünk is jó, hogyha ezekről beszélhetünk, és ezekre nagyobb hangsúlyt fektethetünk. Egy kérdésem lenne a tanulmány elkészítőjéhez, vagy hát megjegyzésem, javaslatom, ez egyébként kapcsolódik ahhoz, amit a többi kolléga is elmondott. A kapcsolattartó pontokra vonatkozik a kérdésem, a kontaktpontokra. Úgy látom, hogy eléggé heterogén rendszerben működnek ezek, ezeknek a kapcsolattartó pontoknak az összetétele eléggé különböző, úgyhogy szerintem itt még egy kicsit ezzel lehetne javítani valamint azon is, hogy jobb koordinációt biztosítsunk a kapcsolattartó pontok között. Ami pedig a javaslatot illeti, az egyértelmű, hogy az Európai Parlament, hogyha megnézzük ennek a programnak a jogalapját, viszonylag kevés szereppel bír, tehát csak konzultatív szerepünk van, ezért arra kellene törekednünk, hogy komolyabb szerepet is kapjunk, ez lenne a javaslatom. Hát a finanszírozással kapcsolatban nagyon sok minden elhangzott már, ezekkel mind egyetértek, úgyhogy ezt nem fogom megismételni. Természetesen szerintem is elképzelhetetlen, hogy csökkenjen a költségvetés, sőt, azon kellene iparkodnunk, hogy ez növekedjen, illetve hogy bizonyos prioritásokat át lehessen gondolni. Az is elhangzott már, hogy különböző méretű projektek vannak, ugye kicsik, nagyok, de a kicsi az nem azt jelenti, hogy le kell sajnálni ezeket a projekteket, hogy ezek kevesebbet érnének, mint a nagyok. A költségvetési hatékonyság fontos, és bár ugye a kicsi projektek méretükben kisebbek, de rendkívül fontosak és az európai finanszírozásban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kis projektekre. És volna még egy utolsó javaslatom is, ez a kontaktpontok közötti koordináció. Az imént elmondtam, hogy rendkívül heterogének ezek, úgyhogy ezeknek a munkáját egy kicsit jobban össze kellene hangolni. A digitális világban élünk, ki kellene használni például a különböző szociális hálókban rejlő lehetőségeket, a közösségi oldalakban rejlő lehetőségeket. Most nem szeretnék itt ezzel kapcsolatban nagyon sok mindent elmondani, de egy nem annyira bürokratikus, mindenki számára közérthető módon kellene ezeket tálalni. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak kellene most már megadnom a szót. Köszönöm a bizottságnak, hogy eljött, de elnézést kérek, úgy látom, hogy még egy képviselő szót kért. Bocsánat, nem vettem észre. Jó, de la ricercatrice. Nos, ezt a tanulmányt az imént elolvastam, és meghallgattam az ezzel kapcsolatos prezentációt is, az interjúkat is elolvastam a nemzeti kapcsolatartó pontokkal. Tulajdonképpen mi áll e mögött a program mögött? Ma meghallgattuk a fejleményeket, de a prioritásokat nem igazán látom tisztán. Mások elmondták, hogy a vitáról van szó, az euroszkepticizmus nagyon fontos probléma. Ez egy olyan jelenség, amit figyelemmel kell kísérni, de ez eléggé aggasztónak tartom ezt. Megfelelő választ kell adni, vagy az Európai Bizottság állalta való finanszírozással egy európai program keretében. Egy szóval úgy érzem, hogy Képmutatása az ki, európai képmutatása, ki tanúi vagyunk, ezzel pedig csak az Európa szkepticizmust erősítjük meg, és eh, aláaknázzuk a közösséget magát. Az európai állampolgárok, az olaszok is többek között az elmúlt években eltávolodtak lépésről lépésre Európától, elveszítették a hitüket több oka van ennek a folyamatnak, elsősorban gazdasági, politikai és önazonossági. Persze a gazdasági krízis, ezt még elmélyítettem, legitim kérdéseket vetnek fel az állampolgárok, és az, hatóságok nem, nem válaszolnak erre most már nem elegendő a tűzoltás, hanem valóban az európai két, kétkedőknek választ kell adni. Paradox jelenségről van, jelenségával dolgunk, hiszen a mi pénzünket költjük el, azért, hogy egy olyan jelenséget vitassunk meg, amely mindenki számára látható. Ennek az okai világosak. Nem kell ehhez tanulmányokat készíteni, elmélyült tanulmányokat készíteni, hiszen mindenki látja, hogy melyek az otok, de attól félek, hogy tulajdonképpen minden nevetségesé válik. Kérdésem a kutatókhoz. Melyek azok a pontok? Hangsúlyozták, hogy a társ, illetve az előfinanszírozás pontjai problematikusak, főleg a krízis által sújtott országokban nehéz egy társ vagy előfinanszírozási pénzeszközöket előteremteni. De még azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes tagállamok között az életvitel költségei különbözőek. Kérdésem, hogy mire gondolt a kutató, mikor arra gondolt, hogy 20 százalék a strandbanban volt a programok sikere. Lehet, hogy nem volt elég pontos a fordítás, de nem értette mit jelentett ez a 20%-os küszöb. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságnak a szót. Philip Santrál van itt, a bizottság részéről a DG Home osztályvezetője, utána pedig az ECA-nak adom meg a szót parancsoljon. Thank you very much and good afternoon. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit így délután. Először is köszönjük a parlamentnek, hogy részt vesz ebben a gyakorlatban. Jövőre valóban a bizottság készít egy éves, egy félidős értékelést, és azt hiszem, hogy ez az anyag, amit önök összeállítanak, nagyon nagyban fogja gazdagítani ezt a folyamatot is. Ami a 2007-2013-as időszakot illeti, elmondhatom, hogy nagyon sikeres volt ez, nagyon sok tanulságot is levontunk ebből, amely tanulságokat közvetlenül felhasználtuk a következő időszak során. Egyszerűsítettük az egész rendszert, és ez már eredményeket is hozott, például a földrajzi hatályt is ki tudtuk terjeszteni, a kérelmezők számát növelni tudtuk, stb. stb. Természetesen még mindig van helye a javulásnak, javításnak, és nagyon sok ma elhangzott javaslatot is komolyan fogunk venni, és, meg, és mérlegelni fogunk a továbbiakban. Ami a büdzsét illeti, nagyon sok kérdésben ez fölmerült lényegi elemként. Most a büdzsé, a költségvetés, frusztráló is lehet valóban, hogyha ugye a pályázatokat elutasítják. Természetesen mi a magunk részéről azt is láttuk örömmel, hogy nagyon sok projektet kaptunk, nagyon sok jelentkező volt, de ezt azért még meg kell vitatnunk természetesen a következő periódus szempontjából is, vagyis összességében azt mondhatom el, hogy remélem, hogy megismételjük az előző időszak eredményeit, a tanulságokat levonva, és tovább tudjuk javítani ezt a programot, és ezzel át is adom a szót Zsilnek. Merci beaucoup, euh, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, előadó asszony, hölgyeim és uraim, szeretném kiegészíteni a bizottsági kolléga hozzászólását a végrehajtás kapcsán az ügynökség szempontjából. Ami a 2014-2015-ös évet illeti, tulajdonképpen eljutottunk ahhoz, hogy erre az aspektusra használjuk fel a költségvetés 20%-et, tehát elértük ezt a 20%-os célkitűzést az európai az európai emlékezés témakörének tekintetében. Ami az előfinanszírozást illeti, természetesen tudom, hogy civil szervezetek a partnereink, amelyek viszonylag kevés cashflow-val rendelkeznek, tehát nem tudnak előfinanszírozni projekteket. Mindenképpen szükségük van a projekt elejétől kezdve, a megfelelő finanszírozásnak. De hát mi is csak azzal dolgozunk, ami van, a mi kezeink is meg vannak kötve. Ami a tanulmányokból származó megjegyzéseket illeti, hogy hogy működik a program, hogy ne használjunk olyan szakzsargont, ami esetleg a potenciális partnereket elijesztheti, vagy ami számukra nem feltétlenül érthető. Tettünk ilyen szempontból erőfeszítéseket, de ez még nem volt elég. Tovább tartjuk a kapcsolatot a nemzeti kontaktpontoktól, vagy pontokkal, hogy a kézikönyvünk olyan nyelvezetben íródjék, amely minden potenciális partner számára emészthető. Valóban kell visszajelzést adni azoknak a projekteknek, amelyek nem kaptak finanszírozást. Ismerjük a finanszírozási százalékokat. Én is nagyon fontosnak tartom a visszajelzést, azoknak a partnereknek természetesen el kell magyarázni, hogy miért nem kerültek kiválasztásra. Nagyon sok jó projektet egyszerűen nem lehet finanszírozni, mert nincsen elég költségvetés, ezért fontos, hogy mindenki tudja, hogy miért nem finanszírozták a programját. Aztán beszéltünk a kis projektek fontosságáról. Természetesen az egyik fontos jellemvonása a civil társadalom működésének, hogy sok esetben kis szervezetekkel vagy kis projektekkel kell dolgoznunk. Természetesen a program végrehajtásakor odafigyelünk a kis projektekre, és mindenkit szeretnék megnyugtatni, például a testvérvárosi projekteknél vannak egészen kicsike projektek, amelyek sokszor csak néhány ezer euróra, mondjuk 5000 euróra terjednek ki, ezeket is figyelembe veszük, ezekre is odafigyelünk, és megpróbáljuk ezeket is életben tartani. Tehát odafigyelünk a kis kezdeményezésekre, odafigyelünk a helyi szintre, ezt semmiképpen nem feledjük el. És még egy utolsó megegyezést engedjenek meg a kontaktpontok koordinációjával kapcsolatban. Novemberben lesz egyfajta plenáris ülés a kapcsolattartó pontok között, ahol megismerhetik egymást, ahol tapasztalatot cserélhetnek egymás között, illetve ahol velünk is beszélgethetnek többek között azokról a témákról, amelyeket itt délután is megbeszéltünk, mondjuk a program hatékonyabb végrehajtásáról. Köszönöm. Köszönjük szépen. És köszönjük, hogy a bizottság mindig rendelkezésünkre áll nem tudom, hogy az előadóink kérik el szót. Illetve választ akar neki adni a kérdésekre, utána megadjuk az előadónknak a szót. Köszönöm szépen. Néhány válaszunk lenne az elhangzott megjegyzésekkel, és köszönöm szépen ezeket a felszólalásokat. Ami a viszonyrendszert illeti a Europe for Citizens program és az euroszkepticizmus között, vagyis itt ugye van egy összefüggés, és nagyon igaz az, hogy nehéz mm, elképzelni az, hogy egy ilyen programnak közvetlen kihatása lenne egy olyan szemére, aki nagyon is kételjekkel viseltet az Európai Unió gondolata iránt. De talán még talán több haszna lehet ennek a programnak olyan emberekre, akik inkább neutrálisak, semlegesek, és esetleg őket lehet elmozítani a pozitív irányba. Vagyis önmagában ez a program az euroszkepticizmus problémáját nem tudja orvosolni, és ezzel rá is térnék a következő pontra, kérdésre, miszerint ennek a programnak nagyobb szerepet adjunk-e a jövőben ebben vagy sem. Nos, a legutóbbi értékelési körben, amelyben szintén részt vettem, az egyik probléma, amit találtunk, az az volt, hogy a program túlságosan magasra teszi a lécet. Nagyon sok minden, túlságosan sokat markolunk, de végső soron nincs elég pénz rá. És az új büdzsében már 13%-kal kevesebb pénzzel kell ugyanezeket a célokat elérni. Vagyis meg kell vizsgálnunk, hogy mi a realisztikus cél, ne legyünk túlságosan ambiciózusak, ez nagyon fontos. Um, thanks, Fred. Um, so I'm um, hoping... Nos, remélem, hogy mindenki meg, megkapta a választ a 20% kapcsán a bizottságtól, de talán nem fejeztem ki magam elég világos. Alapvetően arról beszéltem, hogy sok projekt, opció, lehetőség a történelmi emlékezetet célozza meg, de pontosítottam, hogy a projektek 20%-áról van szó a költségvetés 60%-a például már kevesebb opciót kínál, és kevesebb prioritás kapcsolódik ehhez a 60%-hoz. Itt már kevesebb a, a polgári projektek lehetősége, és remélem, hogy most már világos, hogy miről beszéltem. És most még Mium asszonyhoz fordulok. Valóban láttuk a National Contact Pointoknak a potenciáját. Nem volt probléma a kommunikációval, de mégis kevesebb kommunikáció volt, mint amennyit szerettük volna, szerettünk volna. Például, ez nem volt egy tökéletes eszköz, például a, a Creative Europe program esetében ebben a keretben talán ö, jobb kommunikációs jelentőség, lehetőséget is találhatunk, és nem említettem a, a prezentációmban azt, hogy talán formalizálhatnánk is a már a, a szereplők között a kommunikációt. Ez már tulajdonképpen létezik, de ezt tovább lehetne fejleszteni, illetve fontos, hogy a bizottságban legyen egy központosított, frissítő, tájékoztató folyamat is, például elküldhetünk hírleveleket a, a, a kapcsolattartó pontokra, többek között ez lenne egy lehetőség, és konkrétan a határidők problémája is felmerült, a, például a weboldalon a határidőket nem mindig lehet megtalálni, hanem csak a, a pályázókat más úton értesítik erről. Köszönöm szépen. Grazie per la Tessék, parancsoljon, mindig a szó. for your comments. Um, Köszönöm szépen. Szeretem volna tisztázni valamit a célkitűzésekkel kapcsolatban. A cél az abban áll, hogy az Európai Unió történelmének a megértését, tudását erősítsük. És az Európai Unióval kapcsolatos kritikáknál és az euroszkepticizmusnál gyakran azt láttuk, hogy ennek az is van a gyökerében, hogy az európai polgárok nincsenek tisztában nagyon sok tényel, és ez a program arra is irányul, hogy ezen segítsünk, és nagyon sajnálatos az, hogy ennek tükrében is, hogy a finanszírozást ilyen nagy mértékben fájdalmasan megnyírbálták. És még egy dolog, az Európai Parlament szerepével kapcsolatban. Igaz az, hogy a jogalap folytán a normál jogalkotó folyamatba a parlamentet nem vonták be. Ez egy sajnálatos tény, hiszen abból a szempontból is, hogy az Európai Parlament az az intézmény, ami konkrétan a polgárokat képviseli. Köszönöm a válaszokat. Most pedig megadjuk az előadónknak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Mi, akik szívünkön viseljük ezt a programot, ezeket a programokat, Európa pártiak vagyunk. És persze látjuk, hogy egy-két állampolgár csalódott. ma van Európából. Talán nem tettünk eleget, talán nem voltunk elég jók abban, hogy megmutassuk, hogy mit eh, teszünk Európában. Őket is meg akarjuk szólni, és ezt a fajta eszmecserét szeretnénk megerősíteni közöttük. Damato asszony említette az aggájait, de hát ne felejtsük el, hogy 7 millió állampolgárt elértünk. Ez pedig azt mutatja, hogy igenis el tudjuk érni az állampolgárokat, meg tudjuk mutat, mutatni nekik, hogy Európa jelen van, figyel rájuk, de hát persze a bizottságban eszmét kell cserélni. Köszönöm szépen a munkájukat. Reméljük, hogy ez a program valóban eléri a céljait és a jövőben majd a költségvetését is növelni lehet. Köszönöm szépen ezt a vitát, köszönöm ezt a bemutatót, köszönöm, hogy elmélyítették a tudásunkat. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket az állampolgári programokat. Éppen megszavaztuk az a következő évi költségvetést, és itt sikerült egy emelés mellett szavaznunk, hiszen komoly megtakarítások sújtották ezt a programot. Úgyhogy több pénz áll majd rendelkezésére ezen állampolgári programokra, és reméljük, hogy több résztvevőt tud majd elérni a program, és valóban a állampolgárság gondolata kialakítható úgy is, hogy a történeti tudatost is támogatjuk, és aktív részvételre buzdíthatjuk az állampolgárokat. Illetve arra, hogy egy más Európa mellett szálljanak síkra, és dolgozzanak ezen. Persze értettem én itt a kritikus hangokat, de azt volna fontos, hogy az újonnan épülő Európa építésében az állampolgárok vára, vállalják a főszerepet. Felszabadítsák a saját kreativitásukat. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a bizottságnak is a szót, és ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. És van még egy további rendi pontunk, de már nagyon szorít az idő. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönjük, hogy itt voltak, minden jót kívánunk. Grazie, thank you so much. Allora, ora darei subito... Uh... Most pedig már is tovább lépünk, egy nagyon fontos napirendi pont taglalás. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a témája annak a véleménynek, amelyet Zdrojevski kollega jegyez. Most feladatunk az, hogy megvizsgáljuk ezt a véleménytervezetet. A gazdaságpolitikai koordináció nagyon fontos szerepet játszik, és nagyon sok mondatunk van éppen a prioritások módosításáról. Hiszen a szakpolitikák mintha megfeledkeznének a kultúráról, az oktatásról, a fiatalokról, a kreativitásról. Éppen ezért eh, nagyon aktívan akarunk részt venni a szemeszter prioritásainak kialakításáról szóró vitában. Ez az Econ saját kezdeményezésű jelentésem. Egyetértünk mi az ő kezdeményezésükkel. Szeptember 7-e, holnap után 11 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Nagyon szorít a határidő, hiszen az etto ECON október 11-ére készíti elő a jelentését, és a koordinátorok véleményét már ismerik ezzel kapcsolatban. Most megadom Zdrojevszkinek a kollégának a szót. Jelzem, hogy szeptember 26-án szavazunk itt a kultban erről a véleménytervezetről. Bogdán, tessék. Linie i sprawy różne jest 12 e, minut, więc... Köszönöm szépen, egészen pontosan 12 percünk van a véleményemre, és utána még itt vannak az egyéb kérdések is, úgyhogy megpróbálok tömören fogalmazni. Az illetékes az ECON, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről, és három nagyon fontos pontot emeltek ki. Az első a kultúra értéke a munkahelyteremtés szempontjából, illetve a kultúra, kulturális termékek gazdasági értéke, valamint az, hogy a fiataloknak hogyan lehet a kultúra területén méltányos munkahelyeket teremteni. Tehát a kultúra, mint gazdasági ágazat, rendkívül kreatív ágazat, igen alkalmas munkahelyteremtésre, sőt, sokkal több új munkahelyet teremt, mint egyéb beruházások, amelyek sokkal jövedelmezőbbnek tűnhetnek. A véleményem rövid, és erre a négy fontos pontra koncentrál. Nem szeretném, hogyha ezt az alapvető üzenetet felvizeznénk, ezért la, röviden és egyértelműen kívánok fogalmazni, hogy egy olyan vélemény jöjjön létre, amely könnyen olvasható majd az Econban. Tehát elmondjuk, hogy a munkahelyteremtés rendkívül fontos kihívás az Európai Unióban. Kettő, a kulturális ágazatba történő beruházás növeli a munkahelyteremtés lehetőségét. Ki kell emelni az Erasmus Plus programot, amely pozitív kihatással van az egész Európai Unióra a munkahelyteremtés szempontjából. Tehát ezt a programot hatékonyabbá kell tenni, illetve ki kell mondani, hogy ez a kreatív terület új munkahelyek megteremtésére alkalmas. Köszönöm szépen ezt a rövid és lényegre törő összefoglalót kérje valaki a szót, már tessék. Utána Julie Ward, majd Jimenez Bárban. Prego. Gracias, presidente. Um, me parece, la, la cuestión no es evidentemente que... Köszönöm szépen. Köszönjük a véleményt az előadónak, és uh, nem feltétlenül szeretném ezt kritizálni, inkább kiegészíteném, de nagyon sokszor előfordul a véleményeknél, hogy annyi mindent szeretnénk belevenni, hogy végül túlzottan felduzzasztjuk a véleményt. Mindig megvan ez a kísértés. Szerintem a kiinduló pontnak az európai szemeszter tekintetében némiképp kritikusabbnak kellene lennie a gazdaságpolitikai európai szemeszter kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan aspektust egyáltalán nem vesznek figyelembe, amely a mi szakbizottságunk számára fontos. Nem csak azért, mert az európai szemeszter túlzottan merev, de azért is. Ez egy túlzottan merev eszköz. Az Európai Unió és a tagállamok viszonya ebben a tekintetben szerintem nem jó, és egyáltalán nem tudjuk figyelembe venni a tagállamok sajátosságait. Tehát szerintem sokkal több rugalmasságra lenne szükség az európai szemeszter kapcsán, a különböző modellekre, a különböző helyzetekre kellene leképezni az európai modell működését a kultúrával és oktatással kapcsolatos kérdéseket ki kell emelnünk általánosságban a gazdaságpolitikai kérdések közül, mert ezek egészen más jellegű területek. Megvannak az eszközei az európai szemeszternek, de ezeket máshogyan kellene alkalmazni a kultúra és az oktatás területén, éppen ezért több módosító indítványt is megfogalmazok majd. Egy példát engedjenek meg. Figyelembe kell vennünk azt, hogy azok a megszorító intézkedések, amelyek az európai szemeszterhez kapcsolódnak, azok a leginkább kitett és a legnehezebb helyzetben lévő országokat negatívan befolyásolták, ugyanis pontosan ezeknek az országoknak kellett volna plusz beruházásra szükségük az oktatás és a kultúra területén, és pontosan őket kényszerítették rá a megszorító intézkedésekkel arra, hogy elvonjanak pénzt a kultúrától és az oktatástól, ami felháborító. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kihatással voltak ezek a döntések, és semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy bárki is másodlagos területként kezelje a kultúrát és az oktatást, látnunk kell, hogy milyen komoly potenciál rejlik ezekben. Végezetül pedig a migrációra is szeretnék kitérni, illetve arra, hogy látjuk, hogy milyen komoly lehetőséget nyújt a migránsoknak az oktatásban és a kultúrában való megfelelő részvétel. Ezt mindenképp ki kell emelnünk, és reméljük, hogy ezeket figyelembe is veszik majd. Köszönöm szépen, Julibert. Köszönöm. Tökéletesen egyetértek a kollégámmal, aki előttem szólt. Én is úgy gondolom, hogy a megszorító intézkedések igen negatív hatással voltak sok tagállamban, különösen a fiatalokra nézve. Mindenképpen jó minőségű és hosszú távú munkahelyeket kell teremteni, amelyek az ILO szabályainak is megfelelnek fel kell lépnünk a bizonytalan munkahelyek ellen, a ki nem fizetett munkabérek ellen, a ki nem fizetett gyakornoki munkák ellen, és hogyha a kultúrától és az oktatástól vonnak el pénzt, akkor az tulajdonképpen közérdekű szolgáltatásoktól való pénzelvonást jelent. A munkanélküliség nagyon komoly probléma, és hogyha valaki megfelelő munkahelyet kap, vagy megfelelő oktatásban vehet részt, akkor az, azzal a társadalomban való részvételét is növelni tudjuk. Végezetül pedig a mobilitás fontosságára szeretnék rávilágítani, mind formális, mind pedig informális csatornákon keresztül. Vannak olyan fiatalok, akik nagyon sok lehetőséget nem engedhetnek meg maguknak, éppen ezért segítséget kell nyújtani nekik. Elsősorban a fiatalokra kell gondolnunk, azokra, akik a kulturális világban dolgoznak, vagy ott szeretnének dolgozni. Köszönöm szépen, Julie, külön köszönöm, hogy röviden szóltál hozzá. Most uh, Jimenez Bárbat kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. A gazdasági szakbizottság összeállított egy jelentést, a növekedési perspektívák ez alapján nagyon gyengék, és nagyon sok a bizonytalanság is. Egyértelmű az, hogy vannak külön, vagy nagyon különbözőek az, a szituációk az egyes tagállamokban, ez egyértelmű, azonban a fiatalok Európában különösen a bőrükön érzik a válság hatásait, különösen Dél-Európában, és Trojecki úrnak köszönöm ezt az anyagot, a véleményünk összeállítását, hiszen egyeteműen kiderül az, hogy a fiatalok körében lévő munkanélküliség nagyon különböző helyzetet mutat az egyes tagállamokban, de fontos, hogy mindent megtegyünk az orvoslása érdekében. A különböző integrációs szintek és a különböző versenyképességi helyzetek a belső piacon, azt teszik szükségessé, hogy az európai polgárságba is beruházzunk, és a módosítóimra szeretném felhívni a figyelmet, az innováció és a kutatás egy nagyon fontos terület. Az Európai Uniónak a Horizont 2020-as projektet tovább kell erősítenie, és a tudósoknak diplomata szerepet is kell adni. Itt a fenntartható fejlődésről van szó Európában, és ennek tudatosításáról Európát, a, mint globális szereplőt kell erősíteni a világban. Az Erasmus Plus és a Kreatív Európa is nagyon fontos programok a polgári központúság szempontjából. A kreatív gazdaság és a diákok helyzetének javítása Európának egyértelműen a javát szolgálja, a gazdaságot és a, és a szolidaritást is erősíti ez. Bravo, Първо бих искал да благодаря на докладчика господин Здоревски за... Köszönöm szépen, és köszönöm Szeszki úrnak ezt a munkát a véleménnyel kapcsolatban. Nos, ez a dokumentum elnyerte a tetszésemet, de természetesen nagyon fontos probléma a fiatalok körében terjedő munkanélküliségre már beszéltünk az előző alkalommal is, ez egy folyamatosan aggasztó jelenség, és a minőségi munkahelyek teremtésével kell egyértelműen megoldani a problémát, és azt is el kell mondanunk egyúttal, amit már az előadó is említett, fontos a, az irányváltás, a rugalmasság a munkahelyek világában, de a vállalkozások szükségleteit is figyelembe kell venni, de minden, és mindenképpen a szociális szükségleteket nagyon fontos, tehát az is, hogy megkönnyítsük az iskola világából a munkahelyek világába való áttérés köztes állomásokkal, amelyek lehetővé teszik a fiataloknak, hogy jobb fizetésre tegyenek szert, és jobb társadalmi védelemre. Fontos tehát az, hogy az egész ciklus lefedjük már a képzés idején. A gyakorlati szakmai képzés nagyon fontos, de az egyéb képzési formák is nagyon fontosak. Ez az mi szakbizottságunk prioritási témája is. És végül szeretném még egyszer mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatban fontos lépéseket kell még tennünk, fontos, hogy a fiatalokat bátorítsuk, a nehéz helyzetben lévő fiatalokat, hogy a diszkrimináció ellen vegyék fel a harcot, és fontos, hogy a közösségi portálokon is terjesszük ezt az üzenetet. A reformokat siker fogja koronázni ilyen formában. Commission. Köszönöm, most pedig megadom a bizottságnak a szót, kérdezve, hogy van-e észrevételük. Tessék, köszönöm szépen, állok asszony. Köszönöm az észrevételeket. Néhány észrevételem van az itt lefolytatott vita kapcsán. Egyrészt úgy gondolom, hogy ez a stratégia mindig a növekedésre, a növekedést és a foglalkoztatást egyszerre tartotta szem előtt. És Juncker elnök az európai szemeszterre koncentrált, amióta a bizottság elnöke, úgy ugyanakkor, hogy nem feledkezett meg a szociális szempontról sem. És mindig hangsúlyozta a szociális kérdések és a jövendőbeli növekedés kapcsolatát. Azaz tehát a beruházások területén, illetve a költségvetési konszolidáció területén is az intelligens konszolidációt tartottuk szem előtt, nem fűnyíró elfként működtünk, hanem a növekedési potenciállal rendelkező területeket más elbánásban részesített a bizottság. Az idén a bizottság által bemutatott javaslatok, melyeket a reményeik szerint a tanács majd el is fogad, éppen az oktatás területén széleskörű spektrumot biztosítanak, a mobilitás, az átláthatóság területén, és van egy sor további ajánlás, amelyek szociális kérdésekre vonatkoznak. Hátrányos helyzetű csoportok, migrációs háttérre rendelkező emberek, hátrányos helyzetűek, romák. Sorolhatnám egy sor ajánlást, készített el a bizottság, melyet a tanácsal is fogadott. Azt reméljük, hogy a strukturális reformok ilyen átalakítása egy eh, kiegyensúlyozott növekedést eh, tesz lehetővé az igazságosság szempontjának érvényesítésével. Természetesen van még egy csomó további szempont, a lemorzsolódás, az iskolai lemorzsolódás, mit lehet -e ennek megakadályozása érdekében tenni, mit lehet tenni az egyetemek és a cégek kapcsolatát megerősítendő, és hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy a beruházások nem csak a növekedést, hanem az Európai Unió szociális kohézióját is erősítik, hiszen megítélésünk szerint a javaslatok lényege erre is kiterjed. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. pedig megadom az előadónknak a szót, hogy levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az itt elhangzott véleményeket elégedettséggel hallottam ezeket. Igyekszem majd a módosítókat úgy feldolgozni, hogy a mindenkinek a véleménye megjelenjen. Köszönöm szépen. Most pedig elkezdjük, megkezdjük a koordinátorok ülését. Nem, bocsánat, előbb a következő találkozónkat jelentem be. Um, szeptember 26-án délután 3-tól fél hétig. Köszönöm mindenkinek a részvételét, köszönöm a tolmácsoknak, akik még itt vannak velünk, és már is megkezdjük a koordinátorok ülését. És így most nyugodtan folytathatjuk le a munkát.